Kedves kollégák, foglaljanak helyet. Jazemovszki úr ragaszkodik hozzá, hogy most már tényleg kezdjük el. Szándékosan hagytam önöknek egy pár percet, ugyanis tudom, hogy vannak olyan kollégák, akik nehezen jutottak el az épületig ma reggel. traffic problems. Hát a közlekedés, igen. However, can I, can I start, colleagues, by... Kedves kollégák, azzal kezdeném, hogy megteszem az elnöki bejelentéseket, A koordinátorok ülésével kezdeném, Először is, ami az áldók kinevezését illeti. Három jelentésünk volt, ezek nem jogalkotási javaslatok. A koordinátok javaslat az, hogy ne legyenek jelentések ezzel kapcsolatban, úgyhogy itt nem fogunk lépni. Az egyik az elektronikus adatok cseréjéről szól, Aztán a tengerészeti adatok, és aztán egy bizottsági anyag a biztonságos kereskedelem és a konténerek eh, szkennelése témájában. Ezek tisztán statisztikai jellegű jelentések, ezzel kapcsolatban részünkről reakcióra nincsen szükség. Hogyha önök is egyetértenek ezzel, akkor lépjünk tovább a következő pontra. A koordinátorokkal megbeszéltük a szobai kérdések témakörét, különösen a légi közlekedésben felállított fekete listával kapcsolatban. Vagy a közlekedésben feltett fekete listával kapcsolatban. Ezt meg kellene vizsgálnunk a nemrégen bekövetkezett események fényében, és itt a vasúti csomag végrehajtásának kontextusáról is szó volt. Ez kellene, hogy a prioritás legyen. Persze nem arról van szó, hogy a fekete listát félretesszük, ezt elfelejtjük, de talán a márciusi plenárison vasúttal kapcsolatban kellene feltenni egy szóbeli kérdést, és aztán a fekete listával kapcsolatos kérdést későbbre kellene halasztani az áprilisi plenárisra mondjuk, és akkor kellene a légi közlekedésről szóló fekete listát napirendre tűzni. A koordinátorok tehát ezt javasolják önöknek. A koordinátorok egyhangulag meg tudtak ebben állapodni, hogyha önök is el tudják ezt fogadni, akkor ezen alapján fogunk eljárni. Jó, kérdezem, van -e ezzel kapcsolatban Krűn úr, tessék? Äh, a, csak a jegyzőkönyv kedvéért mondom. Az akkori vita során is felvetettem, hogy azok a javaslatok, amelyek a néppárt terjesztett be, Deverak asszony részéről, azokat először nem tudtak elfogadni, de a végén aztán sikerült megállapodásra jutnunk, tehát egy egyességet adtunk a jegyzőkönyv tárgyában. Köszönöm szépen. Ez az, azzal a szöveggel van kapcsolatban, amit majd meg fogunk fogalmazni. Még annyit elmondanék, hogy a koordinátorok felkérést kaptak arra, hogy javaslatokat nyújtsanak be a vasúti közlekedésről szóló csomag kérdését illetően, mégpedig szerdáig, szerda a határidő, hogy előre el fel tudjunk készülni a plenárisra, és a frakciók tudnának ezzel foglalkozni. Következő a a tenté iránymutatások kérdése a koordinátorok ülésé ezzel, ezzel foglalkoztunk az iránymutatások előtt. felszeretnénk készülni arra a pillanatra, amikor a bizottság leteszi az asztalra a TEN-T iránymutatások anyagát. What is, what is... Tehát a koordinátorok megállapodtak abban, hogy pontosan ezt az eljárás követjük, amelyet tehát felvetettünk a TNT tárgyába, ha megbocsátodok, most pedig kávét veszek magamhoz. Michael. Csak azt akartam felvetni, hogy nagy módosításokra nem volt szükség, de a Berlin-Palermo folyosó Stockholm meghosszabbítására is vonatkozik azért az a módosítás. Ezt tegnap már megbeszéltük, és általánosságban is át kell dolgozni, ahogy ezt tegnap is említettük. Köszönöm, Mihály. Szerintem, amikor ö, felülvizsgáljuk a csomagot, akkor úgyis mindenféle felmerül majd, és a tagállamok kiki saját érdeke szerint a saját projektjeit fogja majd előrányozni. Lényeg az, hogy, hogy előkészüljünk, hogy amikor, amikor a földet érünk, akkor kin legyenek a kerekeink, tehát proaktívak legyünk, és ne csak reagáljunk a bizottság feltétésre, majd akkor, amikor ez a tárgyalóasztalra kerül. A STOA projekttel kapcsolatban az a döntés született, hogy két képviselő, Tikao és Kok úr vesz részt. Arra kértem őket, hogy kérdezzék meg, kérdjék fel a koordinátorokat, hogy március 30-e 12-re szerdára terjesztenem be módosítókat, illetve a javaslatainkat a sztoával kapcsolatban. Ez lehetőséget ad önök számára, a frakciók számára, hogy előterjesszék a gondolataikat. Mint mondtam, Kokkúr és Tikavasszony viszi ezt a témát, és ők fogják a STOA elé terjeszteni azokat a tanulmányokat, amelyeket mi szeretnénk megiratni. A következő a írországi közúti közlekedés biztonság tárgyában egy petíciót kaptunk, a petíciós től jött ez. Némileg gondot jelent ez, mert a petíciókat ugyan komolyan kell venni, ám ez egy nagyon helyi, nagyon kis közösséget érintő ügy ez Írországban. A koordinátorok azt javasolták, hogy az ír petícióval úgy foglalkozzunk, hogy ezt a saját kezdeményezési jelentésünkbe illesszük a közúti közlekedési biztonsági program tárgyában, amelyet a bizottság júniusban fog elfogadni. Így aztán a jelentés keretében lehet a petíció által felvetett aggályokat is orvosolni. Attól tartok tudnék, hogyha elkezdjük a petíciókat az egyen, egyes kicsi területekre vonatkozó partikuláris kis petíciókat, például a közlekedőtőség tárgyában elkezdjük érdemben tárgyalni, akkor, akkor öt évjelen keresztül az Európai Unió minden falvának, minden bekötő útja ügyét nekünk kéne tárgyalni. Úgyhogy jelezzük a petíciós bizottságnak, hogy foglalkozunk az ügyel, de beleillesztjük a saját, saját kezdeményezésű jelentésünkbe. Ezt javasolták a koordinátorok. Elfogadják? a komitológia eljárás ügyében az állandó jelentés tevők a Nemzetközi Út Unió anyagait átnézik, és a Lisszaboni szerződés újításai alapján Szájer úr konzultálunk, akit az elnökök értekezete jelölt ki arra, hogy a delegált jogszabályok alapján adódó módosításokért felelős iránymutatást adjon, mert amit régen komitológiának hívtak, azt most olyan delegated actsnek, delegált jogoknak nevezünk. Egy kérdés, mit jelent ez pontosan? Milyen különbségeket hozzá. Ez, ez nagyon érdekel engem, hogy ennek részteit meghallgassam a légvidek tárgyában. Nos, amikor ezzel foglalkoztunk, a Lisszaboni szerződés még nem ért hat, lépett hatályba. Akkor komitológiáról volt szó, most a Lisszaboni szerződés értelmében ezt az új eljárás használjuk szóltak, hogy ne a komitológia kifejezést, hanem a delegated ex, delegált átruházott hatáskör, illetve eljárás kifejezést használjuk. De a likvid kérdés az marad úgy, ahogy volt. Tehát az új rendszer alapján, a Lisszaboni szerződés alapján, tehát így fogunk eljárni most. Jó? Um, under any other business. Ami az egyebek napirendi pontot illeti, Kramer úr javasolta, hogy a terrorizmusról eh, tartsunk vitát, ezt is megbeszélték a koordinátok. A harmadik vasúti csomag és eh, utasjogok eh, témakörében a koordinátorok támogatták ezt a javaslatot, hogy a bizottságtól kérjünk egy anyagot arra vonatkozóan, hogy a harmadik vasúti csomag végrehajtása hogyan zajlik, különösen a vasúti utasok jogait illetően arra vonatkozóan, hogy a vasúti társaságok nem tartják ezt tiszteletben, úgyhogy megkérjük majd a bizottságot, hogy nyújtson be nekünk egy anyagot ezzel kapcsolatban. Ami a 2011-es költségvetési prioritásokat illeti, Tekintettel arra, hogy nagyon szűk a határidő, amelyet módosításokra meghatározott a szakbizottság 25-e, az alelnök úr, Van Reggel alelnök úr a Költségvetési Bizottság jelentősnek benyújtott módosításokat a közlekedést illetően, és az alelnök úr költségvetési bizottság elé javaslatokat tett le az árnyék jelentéstevőkkel együtt. Így szeretnék előrelépni. Tudjuk, hogy ez egy kicsit szokatlan eljárás, de mivel a költségvetési eljárás olyan határidőt szabott a módosító indítványoknak, amelyek nagyon szigorúak, és eh, mivel voltak változások a Lisszaboni szerződés értelmében, ezt el kell végezni. Next is working with Commissioner Callas. Ami a Kallas biztos úrral való együttműködést illeti, erre rá fogunk majd még térni, kedves kollégák. A koordinátorok jóvá hagytak egy javaslatot részemről, hogy március 9-ére Strasbourgra időzítsünk Kallas biztos úrral egy koordinátori találkozót annak érdekében, hogy a lekorunai tanácsülésre, illetve a madridi tanácsülésre felkészüljünk. Úgy gondoltuk, hogy jó lenne ezt rendszeresíteni. A tanácsi ülések után a biztos leülne a koordinátorokkal, és beszámolna erről, és aztán a koordinátorok a parlamenti képviselőnek számolnának be azzal kapcsolatban, mi hangzott el a találkozón. Hát ennyit a koordinátorok üléséről. Nem tudom, hogy a koordinátorok észrevették-e, kimaradt-e valami. Nagyon sok minden szerepelt a napi renden, de azt hiszem, hogy mindent sikerült ebbe a jelentésbe beszél, belesűríteni, mert elhangzott a koordinátori ülésen. Jó. Hogyha ezt jóvá tudják hagyni, akkor tovább is lépek. Szavazás. Mindenki el tudja ezt fogadni? Jó. Thank you for your patience. So, votes. Szavazunk. Először is. A saját jelentésemről fogunk szavazni. Egy tanácsi és parlamenti határozat tervezetek kapcsolatos jelentéstervezet a transzeurópai közlekedési házat fejlesztése vonatkozó iránymutatásokkal kapcsolatban. Hatodik eh, módosítóindítvány Cikava részéről mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es preambulbekezdés első módosít az előadó részéről ki van mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. 19 áprambul bekezdés 3-as módosító Kramer Lichtenberger kollégák részéről mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes módosítót visszavontuk, 20-as bekezdés, 4-es módosító Simpson mellette, ellene, tartózkodás van-e elfogadva. Ötös, ez okafogyatta válik. Elektronikusan intézzük ezt, megnyitom a szavazást. Mivel jogalkotási javaslatról van szó, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Várjanak. Kedves kolléga, helyesen tette be a kártyát? Jó. 39 szavazatból a kollégát ideértve 39 mellette, senki nem volt ellene, nem volt tartózkodás, ez azt jelenti, hogy ezt elfogadtuk. Jaj. Hang on, I never count my chickens. Now the legislative resolution. Most jogalkotási határozat, vagy állásfoglalás, megnyitom a szavazást ezzel kapcsolatban. Mindenki szavazott? Ez azt jelenti, lezárom a szavazást. Hát valaki már megint félrenézte. 38 szavazatban 37 mellette egy ellen nem volt tartózkodás. Ez azt jelenti, hogy ezt elfogadtuk. Köszönöm, kedves kollégák! Soha, soha nem volt még ilyen egyhangúság a saját jelentésémmel kapcsolatban. Just let me bask in the glory for a moment. <laughs> Egy pillanatra hadd sütkérezzem már ennek a fényében. Item, I'm sure this will be just as, uh... Nézzük a következőt. Ez is biztos ennyire meggyőző lesz. A Kadraui kolléga részéről parlament és tanács irányoz, irányelv javaslat a 2002 per 15-ös irányelv módosításáról az közúti ágazatban dolgozók részéről. Hatodik módosító indítvány, kérdezem, ki van mellette, ellene. Ennek azért nézzünk utána. Jó, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazol? Lezárom akkor a szavazást. 39-ből 18 mellette 20 ellene egy tartózkodás. Éppen ezért ez az indítvány elutasításra került. 30-as módosító Gros és Gros úr Jensen asszony részéről. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás van-e? ennek is utána nézünk. Szerintem ez elbukott, de azért megnézzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 15 mellette 22 ellene két tartózkodással, ez is tehát eh, elbukott. Akkor az első cikk, első pont, AA eh, pont, ez új, Gros és Jensen kollégák részéről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es visszavontuk, 32-es Ekedraújó részéről, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizni fogjuk. Szerintem ez sem ment át, de szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 16 mellette 20 ellene, két tartózkodással. Ezt is elvetettük. 33-as módosító. Gross úr Jensen asszony tollából. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elvetettük. 8-as az előadó részéről mellette. Ellene Nézzünk ennek utána. Megnyitom a szavazást. Nyolcasról van szó. Lezárom a szavazást. 39. 10, 19 mellette 20 ellene nem volt tartózkodás. Ezt elvetettük. 9-es cikke kapcsolat, 9-es az előadó részéről mellette, ellene ezt is ellenőrizzük, kedves kollégák. Tehát a 9-es módosítóról van szó, az előadó jegyzi ezt, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 18 mellette 20 ellene. Elvetettük. 10-es módosító előadó mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt is elutasítottuk, de ezt is ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19 mellette, 20 ellene. Gondolom ön is megértik, hogy amikor ennyire szoros az eredmények, érdemes utána nézni. Egyes cikk, második pont, 11-es módosító az előadó részéről, ki van mellette? ellene, tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük, bár szerintem ezt elfogadtuk, megnyitom a szavazást. Tehát a 11-es módosítónál tartunk. Lezárom a szavazást. Hát 19 mellette, 19 ellene egy tartózkodás. Ez azt jelenti, hogy ezt nem tudtuk elfogadni. Lichtenberger asszony 34-es módosítója, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 35-ös Gross úr mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. Most a 12-es módosító következik, az előadó jegyzi mellette. Ki van ellene? És ki tartózkodik? Ezt ellenőrizni fogjuk. 12-es az előadó részéről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 18 mellette 21 ellen egy tartózkodás. Elutasítva tehát. A következő a 36-os, az Elkadraui előadó részéről. Ki támogatja? Ki van ellene? Elutasítva nem volt tartózkodás. 37-es szintén Elkadraui részéről. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás. Ezt szeretném ellenőriztetni, a 37-est, megnyitom tehát a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Nem hiszem, hogy ez számít. 18 mellette, 22 ellene. Hogyha az ön szavazata számított volna, akkor bajban lettük volna, de 22-en voltak ellen, 18 mellett elutasítva. A 38-as következik Elkedre részéről. Ki van mellette? Ki ellenzi ezt? Ezt is ellenőrizni fogjuk. 38-as módosítóval kapcsolatban megnyitom a szavazást. Lezárom. 20 mellette, 21-en ellene, elutasítva tehát. Wortmann Kólaszony 39-es módosító indítványa. Ki van emellett? Ki ellenzi? Ezt is nézzük meg. A 39-es módosító indítványa kapcsolatban szerintem ezt eltastottuk, de nézzük meg. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. 20 mellette, 20 ellene, elutasítva egy tartózkodás mellett. 14-es előadói módosító. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás van-e elutasítva? Négyes, Lichtenberger asszony. Mellette, ellene, nézzük ezt meg. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom tehát a szavazást. 18 mellette, 23 ellene nem volt tartózkodást. Elutasítva tehát. 13, 15, 16, 17-es módosítókat egy többen fogjuk vizsgálni. Ki van emellett? Ki ellenzi ezeket? Nézzük ezt meg. Szerintem elfogadtuk, de most meg ezt megnézzük. 13, 15, 16, 17 tel kapcsolatban így együtt tömbben megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 20 mellette, 21 ellene. Elutasítva tehát. Első cikk 12-es pontja, 18-as előadói módosító, ki támogatja ezt? Ki ellene, ki van ellene, ki tartózkodik, elutasítva tehát. 19-es módosító, Gross úr és Jensen asszony részéről, de egy szóbeli módosításra érkezett be igény, azt hiszem a listában ezt elolvashatják. Van-e valakinek kifogása a szóbeli módosítás ellen? Hogyha nincsen, akkor ezzel a módosítással nyújtom be a módosító indítványt. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodik-e valaki? Nézzük akkor ezt meg. 19-es módosítót a szóbeli módosítással együtt bocsátom most szavazásra, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom tehát a szavazást. 23-an mellette, 18-an ellene elfogadtuk. Ha, elfogadtunk egy módosító indítványt. 20 a 4 A preambulum bekezdéshez Wortmann Kollasszony részéről ki van mellette? Ki ellenzi? tartózkodás elfogadva. 21-es módosító cikavasszony részéről mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Egyes számú az előadó részéről ez visszavonásra került, ehelyett jön a 22-es, elkedreúír tollából, tehát ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodás Nézzünk ennek utána a 22-es ellenőrizzük. Szerintem elutasítottuk, de nézzük meg. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárjuk a szavazást. 18, igen, 22, nem, egy tartózkodás elutasítva. 23-as Cikau részéről mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 24-es 24-es módosító. Két részben szavazunk, nézzük az elsőt. Megvan a szavazás listában ez, nézzük az első részt. Addig, hogy 561 per 2006-os rendelet. Ki támogatja ezt a részt? Ki ellenzi? Nézzük ezt meg. Tehát ez a 24-es módosító első részét vizsgáljuk most, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 25 igen, 15 nem, egy tartózkodás. Elfogadtuk. Nézzük most a második részét ennek a módosítónak. Ki van mellette? Ellene. Nézzük meg. Lehet, hogy ezt elutasították, de nézzük meg. A második részről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom tehát a szavazást. 16 mellette, 23 ellen egy tartózkodás elutasítva. Lépjünk tovább. 25-ös módosító Wortmann kolasszony. Itt is külön-külön szavazunk. Addig tart az első rész, hogy Social Legislation Relating to Road Transport. Ki támogatja ezt az első részt? Ki ellenzi? Tartózkodás van-e? Elfogadtuk ezt az részt. Második rész következik. It is in the general, general interest-tel kezdődik. Ki van mellette? Ki van ellene? Azt hiszem, hogy ez elutasítva, de nézzük meg a 25-ös módosító indítvány második részét, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom tehát a szavazást. 19 igen, 20 nem, két tartózkodás mellett valóban ezt elutasították. 26-os következik ugyanis a másodikat, ezzel cserélte ki az előadó. Ki van a 26-os mellett? Ellene? Tartózkodás van-e? Nézzünk ennek utána. Szerintem ezt elfogadtuk, de most ellenőrizik a 26-ost, megnyitom tehát a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. 20 mellette, 21 ellene, elutasítva tehát. Hármas módosító. Az előadó jegyzi, ki van mellette? Ellene, tartozkodás, elutasítva. Négyest visszavont az előadó, 27-es lép ehelyett, illetve Leichtfried kolléga is jegyzi ezt. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartozkodás van-e elutasítva? 28-as, Elkedraui úr, mellette van-e valaki? Ki van ellene? Tartózkodás, elutasítva. 29-es, Elkedraui úr részéről mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 5-ös, számol, az előadó részéről mellette, ellene, tartózkodás, Nézzük ezt meg. Az ötös módosító az előadó részéről, ezzel kapcsolatban megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 18 mellette, 21 ellene, egy tartózkodás. Ezt elutasítottuk tehát. Most a zárószavazás következik a véleménytervezetek kapcsolatban, de ezt megelőzően Elkedraú és szeretne né- néhány szót szólni. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Nagyon izgalmas volt, izgalmasabb, mint gondoltam, szavazál. De néhány alapeleme nem maradt fenn a jelentésemnek, nem állt meg. Úgyhogy a, nem nagyon tudunk hozzájárulni a vitához, hogy így marad a jelentésem, nem hiszem, hogy érdemes volna akár így, ilyen formában beterjeszteni az illetékes bizottság elé a szavazások eredményeképpen tehát. Én azt javaslom, hogy a jelentés egészét ne támogassuk, tehát szavazzuk le a végszavazáson adva ezeket a körülmények között. Az előadó azt javasolja, utasítsuk el a véleményét. Elnök úr, megértem a képviselőtársam agájait, mégis úgy gondolom, hogy ebben a pillanatban a frakciók a lelkiismeretük szerint szavaztak, és ezt tovább kell vinni akkor így, ebben a formában. A második szakaszban meg lehet találni azokat a kompromisszumokat, amelyekre most nem volt lehetőség, de szerintem a Szociális Szakbizottság utáni szavazást követően a parlament plenáris szintjén majd lehet olyan kompromisszumokat megtalálni, amelyek legalábbis a preambulumban levő pontokat fenntartják. Köszönöm. A megoldás az szerintem, hogy szépen szavazunk, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek az eredménye. Hallották az előadó javaslatát, illetve egy mit, mit javasolt erre. Zárószavazás következik, megnyitom a szavazást. Has everybody voted? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 20 mellette, 20 ellene, egy tartózkodás. Tehát következésképpen a jelentést elutasítottuk. Akkor következik a következő napi rendi pontunk és nagyon örülök, hogy ilyen fontos bizottságban elnökölhetek. Következő témán, kedves kollégák, a az általános költségvetéssel kapcsolatos mentesítés 2008 évre vonatkozóan. Tehát ez két módosító indítványunk van Ajala Szender asszonytól ötös bekezdés, mellette az M-nél tartunk. Jensen asszony a, az előadó. Egyes bekezdés Szender mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító hatos bekezdéshez mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az én listám egy kicsit más, ezért van ez az űrzavarra. Tehát végszavazás következik Jensen asszony EMSA jelentéséről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 34-en mellette, 3 ellene, tartózkodás, elfogadtok, gratulálunk. Az nem az én szavazatom volt a döntő, de mégiscsak fontos volt. Következő Jensens asszonynak az Ajászával a ö, légügyi biztonsági ö, ügynökséggel kapcsolatos ö, anyaga. Négyes bekezdés ajánla asszony mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, ötös bekezdés Jensen mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas módosító, hatos bekezdés Jensen mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes módosító Ayala Sender, hetes bekezdés mellette, ellene tartózkodás elfogadva. És végül hetes bekezdés, ötös módosító Balsitis mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás a, az ESZ-ról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 35-en mellette, kettő ellene, egy tartózkodás, elfogadtuk. Következő a ö, vasúti ügynökség ö, két módosító Riké asszonytól, egyes módosító, hármas bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító, hatos bekezdés, ugyancsak Riké asszony mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Végszavazás a vasúti ügynökségről, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 34-en mellette, kettő ellene, két tartózkodás, elfogadtuk. A következő Jensens asszony mentesítése a Cezárral kapcsolatban. Egy módosítónk van a Bile Cites, de ezt visszavonták, tehát akkor azonnal a, megnyitom a végszavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 34-en mellette, kettő ellene, egy tartózkodás elfogadtuk. Gratulálok Jensen asszonynak a jelentéseihez. A következő az 2008-as év költségvetésével kapcsolatos mentesítés, ötös bekezdés egyes Kremer mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. kilences, kettes módosító részenként, két részben. Első a Field of Tourism-től, a másik rész pedig And Welcomes-nál indul a végéig. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a második részt, kollégák Második része, erre megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 19 mellette 17 ellene két tartózkodás, ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. Hármas módosító Kramer mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Végszavazás a hármas bekezdésével föl Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 34 mellette, 3 ellene tartózkodás nem volt, elfogadtuk. Gratulálok Ajala a Szender asszonynak. Köszönöm szépen, kedves kollégák, és akkor most Folytatjuk a következő napi rendi kérdel, ami a a szállítható nyomástartó eszközök. Egy percet adok, hogy megtalálják az emberek. Úgy gondolom, hogy a jövőben a kollégák prioritást fognak kapni a kávéra. Okay, colleagues, the next item on the agenda is the transportable pressure equipment. Tehát a hordozható nyomástartó berendezésekről szóló jelentés a következő témánk. Ennek én vagyok az előadója úgy gondolom, hogy azzal kellene kezdeni, hogy ez a jelentés különböző konténereket, tartályokat érinti, amelyeket arra használnak, hogy főként különböző gázfajtákat szállítsanak. És a nyomás tartó hordozó berendezések irányelve tartoznak ezek, és a tagállamok hónapban alkalmazzák ezeket, és ezeket mindegyik tagállamban külön-külön kell hagyni. Általában azonos gyártási, tervezési előírások vannak és specifikációk minden olyan berendezése ami hordozható és nyomást tartó Nagyon technikai jellegű az egész kérdés nem arról van szó, hogy a tartalmát változtatnánk meg az irányelvnek, hanem egyszerűen csak pontosítani és tisztázni kellene egyes sztenderdeket, normákat, amelyek jelenleg hatályban vannak. Ez a felülvizsgálat azért vált szükségessé, mert rengeteg változás történt a jogszabályokban az évek során, és a nemzetközi megállapodásokkal is összhangba kellett ezt hozni, és ez a jelenlegi szabályozás rendkívül bonyolult és ellentmondásokat is tartalmaz. Ezért most az a cél, hogy ezt megpróbáljuk a nemzetközi megállapodásokkal összhangba hozni. A módosítókban van egy definíció tisztázás, hogy egyáltalán mit jelent a hordozható nyomástartó berendezés, és útmutatást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a gyakorlatban hogyan kell ezeket a rendelkezéseket foganatosítani, illetve tisztázza azt, hogy a megfelelőség az nem szükséges abban az esetben, hogyha a már meglévő berendezést regionális vagy nemzeti ö, körben használják kizárólag. A tanács elfogadta a módosítókat, és a tanács maga nem eh, tett semmiféle módosítást a bizottsági szövegben. A eh, tanács eh, javaslatát mutatják azok a módosítók is, amiket én tettem a jelentésben. Ami a komitológiai kérdéseket illeti, továbbra is még várakozó állásponton vagyunk, mert az intézményközi megállapodás az új rendelkezéssel kapcsolatokban szükséges időközben. Én benyújtottam a, azokat a módosítókat, amiknek az a céljuk, hogy a parlament kiváltságait megőrizzük, és válni, várni kell az intézményközi megállapodásra, és ez még kell azelőtt, hogy első olvasatba kerülhetne a szöveg. Remélem, hogy további módosítók nem lesznek, és így haladhatunk tovább első olvasatban. Ez a helyzet ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Remélem, hogy világosabbá vált, hogy miről is szól ez, és mit szeretnénk elérni. Tehát még egyszer azt elmondom, hogy az egész Európai Unióban egy harmonizált rendszert szeretnénk, de olyat, amelyik illeszkedik a nemzetközi megállapodásokhoz is, ami vonatkozik az ilyen nyomástartó berendezések szállítására. Tehát erről van szó, és akkor most Kappur kapja meg a szót néppárt nevében. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm a néppárt nevében az ön kimerítő kiváló munkáját, és köszönet az Európai Bizottságnak a kezdeményezését. Nagyon műszaki, nagyon szakmai jelentéshez, céljait azonban üdvözölhetjük mindannyian. Azt tudnilik, hogy a, a tagállamokon belül és azok között szállított gázok tartájaira vonatkozóan növekszik a biztonság. Nem volt szükség nagy módosításokra, hanem nemzetközi, nemzetközi szabályok és a, a, bizottság, a, a mi rendszabályok közötti különbségeket kellett csökkenteni. Két éve már döntöttünk a veszélyes anyagok a közlekedési hálózatban, a közutakon, vasúton és víziutokon való szállításáról. Ugyanakkor egyszerűbbe kell tennünk az európai jogszabályokat, és éppen ez volt a célja ennek az átdolgozott át irányelvnek. Ennek az eredményei elfogadhatóak. Csak egy kérdésem van a 12-es cikk 3-as bekezdésével kapcsolatban. Ott az áll, hogy a leszerelhető részek, illetve az újra tölthető tartályok. Miért tettek bele az újra tölthető elemet? van-e olyan ö, tartály ebben a körben, amely ne volna újra tölthető? Ha pedig így van, akkor miért kéne külön leírni, hogy újra tölthető? Köszönöm, ennyit mondtam volna. Köszönöm, Kapur. Starks úr a következő szóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint árnyék előadó, Meissner asszony nevében ö, szólalnék föl. Valóban nagyon műszaki jellegű ez a jelentés frakciónk egyetért teljes mértékben az önjavaslataival. Nagyon fontos az számunkra, hogy Európa szerte egységes szabályozás érvényesüljön egyrészt. Másrészt ezek a szabályok, ezeket hozzá kell igazítani a létező nemzetközi szabályokhoz, és mindenképpen nem hangsúlyozható eléggé a biztonság fontossága. Emlékezünk csak Olaszországra, a Viareggioi eseményre tavaly, amikor is egy tartály felszakadt egy közlekedési baleset során, nagyon sok ö, halálos, nagyon sokan meghaltak és megsérültek ezen baleset során. Ez is rámutat arra, mennyire fontos, hogy magasra helyezzük a mércét. Ez a rendszabály, ez a ö, ö, átmódosított szabályozás ezt szolgálja, ezért támogatjuk. Elnök, a bizottság részéről kívánna hozzászólni valaki? Pascarelli úr, persze. Pascarelli úr, Cox úr felvetésére reflektálna? Mert ez egy nem merült fel, úgyhogy érdemes volna külön kitérni rá. Igen, Koch úrnak válaszolva először biztosíthatom afelől, hogy a nem újra tölthető nyomástartó tartályok is tárgyát képezik teljes mértékben ennek az irányelvnek, tehát kiterjed azokra is, ám mivel nem újra tölthetőek, ezért nem számít az, hogy vajon hogy is hívjuk angolul, hogy vannak-e leszerelhető részeik, vagy sem. Mert úgy sem lehet őket újra tölteni, ha kiürültek, eldobjuk őket. Tehát nem az újratöltés és a leszerelhető részek ügye itt irreleváns tehát a leszerhető részek és a nem újra töltető tartályok ugye így nyilvánvalóan rendeződik. Tehát, hogyha még egyszer mondom, hogy egy nem újra tölthető tartály kifogyott, akkor eldobják. Egészében vizsgálva a kérdést, nagyon keveset tudunk hozzátenni ahhoz, amit a jelentéstevő már kifejtett, akinek nagyon hálás is vagyok. Meg azoknak a képviselőknek is, akik most felszólaltak. nagyon pontosan írta le a helyzetet a jelentéstevő. Egyetlen ponton egészíteném ki, ez a szöveg, illetve a szöveg elfogadása a jogalkotó részéről, na ezt nagy aggodalommal várja a, az ágazat, a, a vállalatok, mert hogy az egyes módosítások, amelyek a környező jogszabályokban történtek, indokolják ezt. Az Európai Bizottság elfogadha, el tudja fogadni az összes a jelentéstevő által beterjesztett módosítót, azzal a fenntartással, hogy jelen pillanatban a, a delegált jogalkotási környezetben az érintett intézmények megállapodásra is szükség van még, ugyanakkor egyfajta sürget, sürgésség is érzékelhető, mert azok a nemzetközi kötelezettségek, amelyeket a tagállamok magukra vállaltak, a veszélyes cikkek szállításának szélesebb összefüggésében, amelyekbe illeszkednek ezek a tartályok is. Ezzel kapcsolatban 2011. július 1-ig megállapodásra kell jutnunk, és még addig kell némi idő a tagállamoknak ahhoz is, <clears throat> hogy az irányelvet átültessék saját gyakorlatukba, illetve végrehajtassák azt. Ezért fontos az, hogy a mielőbb megállapodjon a, a jogalkotás két ága, hiszen a tagállamok számára a minél hamarabb megállapodás nagyon fontos és szükséges. Az ezzel kapcsolatos határidő március 25-e a módosítók elnézést javítja ma magát, február 25-e és 22 március 22-én bizottsági szavazás, majd 23-án, és a plenáris pedig valószínűleg ö, majd későbbiekben majd elmondom a határidőket és a pontos ütemezést. Mindenkinek elfogadható ez, hogyha igen, akkor már is rátérünk a közlekedés jövőjével Matthew Gross jelentése. Köszönöm, elnök úr. Ma tartjuk az első vitáját ennek a saját kezdeményezésű jelentésnek és azonnal meg is kell köszönnöm az árnyék előadóknak, meg a többi résztvevő képviselőtársamnak, hogy ebben a nagyon fontos kérdésben gondolataikat megosztották velem, igyekeztük ezeket belefoglalni az anyagba. Másodszorban azt is leszögezném, hogy ez a dokumentum egy, egy munkaanyag, annak tekintem magam is, és egyfajta előkészítése lehet ez a fehér könyvnek, ilyenként is tekinthetjük. Ezért nem fontos az, hogy most a részletekkel nagyon megterheljük, sokkal inkább egy, egy keretet kell kínáljon. A dokumentum szerkezete úgy áll fel, hogy ez indoklása az elején, és aztán következnek a fontos pontok, ami az egyik pontban nem szerepel, lehet, hogy a másikban megtalálják, hangsúlyosabb formában mindenképpen áttekintetőségre törekedtem. A következő pontokat tekintjük legfontosabb, a legfontosabbnak. Először is, hogy érdekünk-e szakbizottságon belül, hogy a közlekedést mint egy, egy régió, európai régió fejlődésének fontos elemeként ragadjuk meg, és, és a közlekedés szerepét hangsúlyozzuk e tekintetben is. Ezt a jelentésben többször megteszem. A közlekedés hozzájárul ahhoz is, hogy egy régió, vagy akár egy ország versenyképessége erősödjé. Ezt leszögezhetjük másodszorban a közlekedési ágazat, mint a foglalkoztatás tekintetében is nagyon fontos szerepet játszik egy-egy gazdaság keretében, és ezzel bennünket a harmadik ponthoz, mi szerint a közlekedés természetesen az élet minőségére is, meg az egészségre is nagyon fontos hatása bír. A múltban is több programmal leszögezhettük ezeket az összefüggéseket. Az éghajlatvédelmi csomag számunkra továbbra is fontos célkitűzéseket tartalmaz, a 2020-as célokra gondolok, és mi a közlekedési szakbizottság révén mi a legilletékesebbek vagyunk ebben a témában, amely mint politikai, politikailag izgalmas témaként mások számára is nagyon vonzó. Fontos tehát, hogy leszögezzük, ez a mi témánk, mi vagyunk az illetékesek itt. A koherencia számára azt is jelenti, hogy a közlekedés területén is, bár ez nem kivételes a e tekintetben, ezt nem magában vizsgáljuk, hanem összefüggésében. Nem csak a környezetre van hatása tudni közvetlenül a közlekedésnek, hanem a foglalkoztatásra, ezáltal a szociális kérdésekre és a gazdaságpolitika egészére. Megállapítható, hogy a, az Európai Bizottság általi szerkezetben bizonyos dogmák érvényesültek a versenypolitika és a közlekedés politika között a támogatási eszközök felosztását tekintve érzékelhető ez, holott a cél azonos. Ha meg már a célokról beszélünk, fontos számomra, hogy pontosabban fogalmazzuk meg ezeket. A második részben visszatérek ehhez, mert hogy holnap tehát, hogyha a következő 10-20 évre fel akarunk készülni egyes régiók fejlesztését, illetően akkor sokkal pontosabb célokat kell megfogalmaznunk. E dokumentum is ezekről szól. Ami pedig a tényleges javaslatokat illeti. Én személy szerint úgy vélem, hogy hangsúlyokat kell elhelyeznünk a városi mobilitás témájában, hiszen a lakosság 80%-a Európában városokban, városi területeken él. Véleményem szerint a multimodális közlekedést kell támogatnunk a városokban, és erősítenünk kell a tömegközlekedést, a közösségi közlekedést, és jövőreben kiérlelt projekteket kell ennek érdekében a városokban önteni. A közlekedéshez szembeni igények növekednek, a kereslet nő, és egyfajta verseny alakul ki a közlekedési modalitások között. A több modalitásos közlekedésre kell törekednünk, illetve az egyes közlekedési ágak közötti kooperációra. A hatékonyság növelése érdekében kell mindezt megtennünk. Így mondható el, hogy a kómodalitás a gazdaság egészében a, köz, a köznetvédelem és a, a szociális kérdések egészében is hatékonyság kell legyen a cél. A CO2 kibocsátás csökkentése számomra is fontos cél, ahogy az energiamix területén a közlekedési mix is hasonló megoldást lehet. Itt is olyan intézkedésekre van szükség, melyek a szén-dioxid kibocsátás csökkentését irányozzák elő, és általában költségcsökkentő hatásúak is. Ide tartozik többek között az is, hogy pénzügyi ösztönzőket alakítunk ki. Véleményem szerint ezek hasznosabbak, mint a szankciók, mert a, a szankciók sokszor látszólag hasznosak lehetnek, mert rövid távon növelhetik egyes államok vagy régiók adóbevételeit, ám sokszor azt, épp azt arra viszik rá, veszik rá az állampolgárokat, amit el akarunk kerülni. Ezért az ösztönzőket jobbnak találom. A közlekedési ágakat úgy kell kialakítanunk, hogy a leghatékonyabbak legyenek az adott területeken, és ez megfelelő kritériumok alapján kell történjen. A belső piac erősítése sem szabad szem elől tévesztenünk, a belső piac több aspektus is jelent. Először is azt jelenti, hogy amiről döntünk, azt végre is kell hajtanunk ezért jobban meg kell vizsgálnunk, hogy az elfogadott jogszabályokat milyen hatékonysággal hatják végre a tagállamok, illetve a régiók. Pontosan felül kell vizsgálni azt is, hogy hol vannak csúszások, hol okoz ez torzulásokat, és végül a ö, vasúti közlekedésről vonatkozó jogszabályok áttekintése és egyes területek liberalizációja is ebbe a mederbe terelhető. A képzés, továbbképzés is rendkívül fontosságú, hozzá járul ahhoz, hogy nem csak a képzések minősége javul, hanem általában a szolgáltatások minősége javul a közlekedés területén is. Azt javaslom tehát, hogy úgynevezett kiválósági központokat hozzunk létre az egyes államok, tagállamokban. Nem csak arról van szó, hogy egyik oldalon olyan irányelveket fogadunk el, amelyek a képzés, meg a továbbképzés minőségét javítják, de aztán nem adjuk meg a lehetőséget a tagállamoknak, hogy bizonságot tegyenek afelől, hogy, hogy ezeket a minőségeket aztán meg is valósítják. A képzés nem lehet. A képzés a verseny eleme is. Ez egyes tagállamok megállapítható, hogy olyan reklámokat hallhatunk, hogy három-négy héten belül meg lehet szerezni közlek autóvezeti jogosítványt, halott itt több hónapos képzése volna szükség. Ez felvet olyan problémákat, amire reflektálnunk kell a jövőben is a képzés fontosságát aláhúzva. A kutatást illetően már a futóprogramokban is megvizsgálható a közlekedési aspektus. Vannak itt nagyon jó példák, amelyeket tovább kell vinnünk, és vannak olyan kihívások, amelyekre projektekkel kell vásárolni, például az Open Sky, és általában a biztonság kérdése, amely minden szakpolitikának a közlekedés területén sarokkövekkel legyen, bármely modalitásról is legyen szó, de különösen érvényes ez a közúti közlekedésre. A ügynökségek kapcsán nemrég folyt le a vita, szerintem szükség van olyan ügynökségekre, amelyek bizonyos hatékonysággal működnek. Ha a az ügynökségek progresszív módon hozzá tudnak járulni az európai harmonizációhoz, műszaki, technikai kérdésekben is, és segíteni tudják az európai jogalkotó munkáját, akkor feltétlenül pozitívnak értékelhető a ügynökségek szerepe. Ezért is vetettem föl azt a kérdést, hogy vajon a közúti közlekedés területén, amely mindig 70%-át jelenti a közlekedésnek, itt miért nem működik ö, ügynökség holott ez hozzájárulhatna a kutatáshoz is, meg a közlekedés biztonság javításához, és abban is segíthetne, hogy az elfogadott jogszabályok végrehajtását figyelemmel kíséri az egyes tagállamokban. Ilyen tekintetben tehát egy ilyen ügynökség a szabályozás segítő feladatkörrel működhetne. Tehát nem csak egy plusz ügynökségként értékelhetnénk, hanem valóban a hatékonyságot segíthetné. A kutatásról, a technológiáról beszéltem már. A közlekedés területén is fontos a kutatás, az energiahatékonyság növekedése is hozzájárulhat meg a közlekedés biztonságához is, a logisztikai láncok működésének kevétásához. Ez fontos az állampolgárság, a gazdaság, a környezetvédelem és általában a gazdaság szempontjából e technológiai újítások bevezetése aztán egy megint nagyon fontos aspektus a közlekedési alapok. Korábban már foglalkoztunk ezzel a témával, azzal, hogy egy közlekedési alapot kéne létrehoznunk megfelelő finanszírozási forrásokkal ellátva. Ha a jövőben komolyan akarjuk venni azokat a célokat, amelyeket a vitákban felhoztunk az egyes tagállamokban, egyrészt csökkentve a CO2 kibocsátást, akkor másrészt nem lépve az egyes forráskereteket, és, és fenn akarunk tartani egyfajta folyamatosságot, és nem akarjuk azt, hogy egyik bizottság prioritásai ne kapcsolódjanak a másik bizottság új prioritásaihoz, akkor egyfajta fenntarthatóságra lesz szükség. Erre külön figyelemmel kell legyünk, és egy közlekedési alap a megfelelő forrásokkal ellátva el tudna látni ezeket a feladatokat, ugyanakkor jobban kéne kapcsolódjon a regionális támogatási forrásokhoz is. Szerintem a mostani vita keretében, mely az új, közlek, új költségvetés tárgyában született, hogy folyik, fontos kiindulási pont lehet ez. A második aspektusa egy közlekedési alapnak szintén aláhúzandó, és összefügg közvetlen módon azzal a témával, amelyet az euró címkével vagy vinyettával kapcsolatban lefolytattunk. Nagyon nehéz dolgunk lesz olyan követelés a tagállamokkal szemben, hogy olyan bevételeket, amelyeket a közlekedésben szereztek be, a mobilitás érdekében költsék el. Azonban, ha működne egy közlekedési alap, és rendelkezésre állna a tagállamokban is, amelyek hajlandóak arra, hogy a közlekedési ágazatból beszedett államháztartási bevételeiket a mobilitás érdekében költsék el, akkor társfinanszírozás révén a közlekedési alapból lehívott eszközöket kiegészítve tudnák ezt megtenni. Ilyen szempontból is fontos volna a közlekedési alap, néztem szerint minden közlekedési ág tekintetében, de különösen a, a, a belvízi hajózás és a, a belvízi kikötők tekintetében fontos eszköz lehetne. Ez az eszköz pedig a transzeurópai hálózatok hatékonyságát is támogatni tudná. És végül, de nem utolsó sorban, ott lehetne bevethető, ahol a tagállamokkal való együttműködés ezt lehetővé tenné, és egyfajta ösztönző lehetne a szakpolitika koherenciáját fenntartható. Nagyon arra, arra törekedtem, hogy mérhető célokat fogalmazzak meg a jelentésben. Az a véleményem tudni, hogy a, a múltban megállapítható volt, hogy például a közlekedés, a közúti közlekedés biztonságában mérhető célokat igyekeztünk meghatározni, és többek-kevésbé mérhető volt a hatékonyság, és összevethető volt a tagállamok között egyfajta európai mérleget vonva. Ha a következő tíz év vonatkozóan célokat akarok meghatározni, akkor olyan előnyel jár ez, hogy egyrészt az EU politika használt világosabban megvilágítják az állampolgárok előtt, másrészt súlypontokat tudunk elhelyezni, és mérhetővé tesszük ezek, ezen politikák eredményeit. Azok a célok, amelyeket megjelöltem, nagyon közvetlen módon a közúti közlekedés biztonságát irányozzák elő, és olyan fejleményeken alapulnak, amelyek az elkövetkező években kialakulhatnak. A második célcsoport, amelyet megadtam, közvetlenül a városi közlekedést, illetve a városon belüli mobilitást mérjék, mint mondottam, a lakosság 80%-a itt közlekedik, és a további célok pedig a környezetvédelmet, energiahatékonyságot, illetik az egyes közlekedési modalitásokat. Ez a lista persze tovább bővíthető, vagy vitatárgyát képezheti, és mindenképpen örülnék annak azonban, hogyha egészében a világos célkitűzések elvét fent tudnánk tartani, és akkor ezáltal konkrét alapot tudnánk kínálni a további munkánkhoz. Köszönöm a hozzászólásaikat. A következő hét hetek során a mostani dokumentum alapján tárgyalok majd a frakciókkal, nagyon érdekes eszmecseréknek nézek elébe. Uh, Köszönöm szépen, Ross úr, ezt az átfogó jelentést. Alkadráj úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Kollégánk Magdalena Alvarez szerintem ki fogja egészíteni, amit a koordinátorunk mondott ez a jelentés mindenképpen fontos, jelentős és alapja lesz a következő, elkövetkezendő évek munkájának és a majdani fehér könyvnek is. Köszönetet kívánok mondani a jelentés készítőjének, mert nagyon jó a munkaalapot készített. A részleteket illetően néhány elemre szeretnék kitérni, amelyek további magyarázatot igényelnek. Ön azt javasolja, hogy különböző szabályokat alkalmazzunk a közlekedés finanszírozására, illetve a kommodalitás alkalmazzok. Úgy gondolom, hogy a kommodalitás, a kapcsolt közlekedési módokat össze lehetne kapcsolni az intermodális változásokkal és jobban tetszene, hogyha lennének olyan ösztönzők, amik nem jelentenek szankciókat. De mit jelent ez konkrétan? Külső költségekkel vonatkozásában mit jelent az, hogy egyek többet fognak fizetni, mint amennyit fizetnek ma? Ezt lehet úgy is értelmezni, mint egy rejtett támogatás. azt is meg kell kérnünk a bizottságtól, hogy az externalitásoknak az internalizálását hogyan lehetne megoldani. Ez egy olyan vita, amit nem szabad félretenni vagy elfelejteni, pontosabban kell fogalmaznunk, ami pedig a, az egységes piacot illeti. Ön azt szorgalmazó, hogy nyissuk meg teljesen a piacot, rendben van, de kellenek olyan szolgáltatások, amelyek közérdekű szolgáltatások, és az egységes piac jó, de itten hiányzik egy utalás azokra a szociális konzultációkra, amelyek európai szintűek lennének. Az Európai Ügynökséggel kapcsolatos fejezetben utalnunk kell az interoperabilitás hiányosságára, mármint ennek a technikai vetületére, a például a ö, vasúti kocsiknál. A múlt héten ö, hallottuk, hogy mi történt Belgiumban. Ö, de az interoperabilitás mindenképpen egy fontos eleme tekintetben. Meg létre kell hozni egy különböző közúti ügynökséget. Ez a bizottságtól kellene ezt megtudnunk, és mindenképpen oda kell figyelnünk arra, hogy mi fog történni az elkövetkezendő években az ETS nagyon fontos dolog, esetleg együtt megvizsgálhatnánk, hogy hogyan lehetne felgyorsítani a dolgokat, és bizonyos nyomást is gyakorolhatnánk a haladás érdekében. És fontos még, hogy mérhető célokat fogalmazzunk meg. Európában és a parlamentben is ez fontos. Mindenképpen küszöbértékeket, számokat kell meghatároznunk, amihez aztán mérjük az eredményeket ez mindenképpen olyas valami, amit közösen meg kell vizsgálnunk. De szerintem ez lenne a helyes megközelítés. Eh, dank u wel, voorzitter. Ik spreek nu in naam van onze schaduwrapporteur, is mevrouw Griesbeck. Köszönöm. Griesbeck asszony nevében szólalnék elnök úr, aki a választókörzetében kampányol, árnyék jelentéstevő ehhez a jelentéshez, de nem lehet itt, gondolom ezt önök is megértik. Hát időnként más prioritásokat eh, kell szolgálnunk otthon. Az árnyék jelentéstevő jellé, nevében szeretnék eh, köszönetet mondani. Elmondta eh, a kolléganő, hogy nagyon jól dolgoztak együtt a szanyag kidolgozásában, és megkért, hogy ezt külön hangsúlyozzam ki. Ami a ránk váró vitát illeti, Ebből a szempontból nagyon fontos lenne jó többséget biztosítani itt a parlamentben, annak érdekében, hogy tényleg le tudjuk tárgyalni azt, amihez ragaszkodunk, amikor a tanácsal és a bizottsággal leülünk beszélni. Tehát erős együttműködésre van szükség, ez fogja ezt garantálni. Aztán konkrétabban kell megfogalmaznunk azt, hogy tulajdonképpen mit is akarunk a mérhető célokkal kapcsolatos fejezet véleményem szerint teljesíti ezt a célt. Persze még a pontos számokról, százalékos arányokról beszélnünk-e, egyetértünk-e vagy sem, de jó, le, jó lenne, hogyha egy lista állna össze azzal kapcsolatban, mit szeretnénk elérni. 40-50 százalékos áldozat szám csökkenés, erről is beszélhetünk még részletesen, de ami fontos az, hogy a parlament kimondja. Nézzék, ez az, amire törekszünk, ez a politikai irány, amelybe beálltunk. A hatékony komodalitást külön kihangsúlyozza az előadó, és véleményem szerint ez nagyon fontos. A különféle modalitások, eh, illetve ezek kombinációinak hatékonysága ez legalább a jelenlegi megold, me, problémák megoldásának egy részét adja. Mindegyik modalitásnak megvannak az előnyei, hátrányai, és hogyha megpróbáljuk az egyes modalitások előnyeit összefogni, Amennyire ez lehet, ez nagyon hasznos lenne, és ezt ön nagyon helyesen hangsúlyozza is a jelentésében. Ami a finanszírozási részről szóló szakasz illeti, ez is nagyon fontos. Egy olyan szakaszban értünk, amikor nagyobb nyomást kell gyakorolnunk annak érdekében, hogy az Európai Unió nagyobb felelősséget vállaljon ezen a területen. Nem tudom, hogy a tagállamok elfben tényleg mindig lelkesednek-e akkor, amikor az EU fizet valamiért, gondolom igen, de amikor az európai költségvetés elfogadására kerül sor, na ott már egészen más a helyzet. Úgy gondolom tehát, hogy a fizetések finanszírozás területén jó egyensúlyt kell elérni. Az ügynökségekről szóló rész rendkívül fontos az anyagban. És örülök, hogy a közötti közötti közlekedéssel foglalkozó ügynökség ötletét is felvetette nem nagyon van értelme annak, hogy a többi ágazatban van ügynökségünk, ebben viszont nincsen. Úgyhogy itt egy, ezzel egyetértek. Van egy kérdésem azonban. A széndiokszid eh, területen 2010-ről beszél ön, az éghajlatváltozási csomagban azonban a referencia év 2005. Ez a mérhető célkitűzésekről szóló szakaszban van. Kérdezem, hogy nem lehetne jobb 2005-höz viszonyítani? Ez ugyanis az éghajlatváltozás csomag részeként már így szerepel. Aztán az alternatív üzemanyagok kérdése a közötti közlekedésben, illetve az árama működő gépjárművek. Ezt az innováció címszó alatt szeretnénk felsoroltatni. Az Európai Uniónak véleményünk szerint többet kellene tenni ennek érdekében, hogy ezt a két ügyet előre vigyük. Ami pedig a saját véleményemet illeti, külön köszönöm a belső piac fontosságának hangsúlyozását. Köszönöm, hogy ezt megtette. Visszamennék arra, amit Szeida az előbb mondott a közszolgáltatások vonatkozásában a belső piacon. Egyetértek Szeidel ezzel, e- ezzel kapcsolatban. De a tagállamok gyakran nagyon húzódoznak, amikor arról van szó, hogy bizonyos közlekedési politikai területeken a kompetenciájukról le kell mondaniuk. Véleményem szerint itt sokkal több eredményt lehetne letenni az asztalra. A rövid távú tengeri közlekedésre vonatkozó jelentésemre szeretnék hivatkozni. Hogyha ott megvalósulna az egységes belső piac, akkor nem csak az adminisztratív költségek csökkennének, hanem számos más előnyt is el lehetne érni, de nagyon nehéz összefogni a az egyes szereplők által elmondottakat. Meg kell tehát valósítani az egységes belső piac, nem csak a szabályok, hanem a tenek finanszírozása szempontjából is. Itt sokkal finomabb, rugalmasabb rendszerre van szükség. Tehát azt hiszem, hogy nagyon érdekes felvetéseket látok itt a jelentésben. A frakció általánosságban támogatja ezt. Van néhány kérdésünk, és van néhány apróság, amelyet még finom hangolni kell, meg kell egyeznünk a konkrét célokban, számokban, de azt hiszem, hogy ez nagyon komoly előrelépést jelent. Köszönöm. Lichtenberger asszony, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a rendkívül átfogó, kimerítő jelentést. Vannak ebben pozitívumok. Azt hiszem, valóban nagyon fontos, hogy beszéljünk a jövőről, a célokról, a célkitűzésekről. Nagyon konkrétan fogalmazódnak meg ezek, pozitívan, és azt hiszem, hogy a realizmusra építve. Ugyanakkor némileg világosabbá kellene tenni a koncepciókat. Ami a városi közlekedést illeti. Itt különbségtétel történik a mobilitás között, ez kvázi önmagában való dolog, és a közlekedés között. A mobilitás több ágazatot érintő fogalom, a közlekedés viszont az átlagpolgár számára a saját autóját jelenti. Úgyhogy ezt a különbségtételt egyértelműen meg kell őrizni. Aztán, amikor a jövőről beszélünk, nem lenne szabad a modalitás közötti megosztás, a modal split kifejezés használni. A komodalitás szót használjuk, de nem csak a városi közlekedés vonatkozásában, hanem az áruszállítás vonatkozásában is, a közútról vasútra való átállás értelmében. Erre figyelnünk kell, még akkor is, hogyha Brazíliában tényleg minden fát kivágnak a bioüzemanyagok előállítása céljából. Ezt egyértelműen rögzítenünk kell itt ebben az anyagban. Átállásra van szükség, és a jövőben kerülnünk kell ezt a típusú közlekedést. Nagyon fontos fogalmak ezek, amikor a közlekedés jövőjéről beszélünk. Ugyanez vonatkozik a regionális tervezésre is. Egyébként a szabadidős foglalkozások óriási közlekedési terhet jelentenek, illetve az is, hogy az emberek kiköltöznek a város szélére, és utazniuk kell, hogy eljussanak munkahelyükre. Negyedik pont. Itt azt hiszem, hogy ez teljes ellentmondásban van a jelentés pozitív részeivel. Világosan ki kell mondani, hogy a közlekedésben váltásra van szükség, hogyha az éghajlatváltozási célokat be akarjuk tartani, meg akarjuk valósítani. Ezt ki kell mondani itt a szövegben. Ki kell mondani, hogy egyértelmű váltásra van szükség. Lenne még egy észrevételem. a kapcsolatban, hogy a közlekedés milyen pozitív hatással jár a gazdaságra, ha objektívek akarunk mondani, akkor ki kell mondani, hogy a közúti közlekedésnek, de esetleg még a vasúti közlekedésnek is negatív gazdasági hatása is lehetnek. Például az életminőség romolhat a zajszennyezés miatt, ezek az tényezők megbetegedésekhez vezethetnek, ami pedig a regionális tervezést illeti, a regionális fejlesztést. Hát a régiókat gyakran kimerítik a közlekedési artériák, ezek is tehát olyan kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell majd. hogyha tényleg előre szeretnénk lépni a jövő felé vezető úton. Most a model split kérdésére szeretnék visszatérni, a modalitások közötti megosztásra. Hogyha itt bátor lépésre szálljuk el magunkat, akkor beszélnünk kell arról, hogy a modalitások, az egyes közlekedési eh, modalitások között verseny helyzet van, és akkor a kerozin adóztatásáról is beszélnünk kellene. Beszélni kellene arról, hogy adóztatás területén is egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani az egyes üzemanyagok között. Ezzel kapcsolatban számíthatnak módosításokra. Pandellen úr, parancsoljon. Collega Grosch, mijn complimenten voor uw eh, verslag. Tisztelt elnök úr, és tisztelt jelentés készítő. Ez az jelentés nagyon sok olyan vetületet tartalmaz, amit mindenképpen támogatunk. A mi számunkra az egységes piacnak a végleges teljes kibontakozása alapvetően fontos. Sok tekintetben egyetértek önnel, egyetértek azzal is, hogy számszerűsíthető célokra van szükség. sokkal többet is megpróbálhatnánk elérni. Úgy gondolom, hogy a számszerűsíthető célok mindenképpen pozitívnak tekintendőek. Nem egyszerű a helyzet. A hatékonysága a közlekedésnek attól is függ nagyon sok esetben, hogy milyen a közúti termé közlekedés. Ha megnézzük az elmúlt 20-25 évnek az adatait, amikor a közlekedés hatékonyságát akartuk növelni, és megnézzük, hogy mi történt, akkor azt látjuk, hogy történt egy elcsúszás a közúti szállítás irányába, miközben a belvizek kihasználtsága sokkal alacsonyabbá lett. Tehát itt komodalitásról beszélünk, vannak bizonyos fenntartásaim ezzel a kérdéssel kapcsolatban ami pedig az új európai ügynökségek létrehozását illeti és a közúti ügynökséget, meg kell említeni, hogy Európában van egy tendencia, hogy az európai bürokrácia növekszik, illetve ezt növeljük. Az elmúlt húsz év alatt meg sokszorozódott a különböző ügynökségnek a szá, ügynökségeknek a száma és a parlament javaslatára jöttek létre ezeknek egy része. Úgy gondolom, hogy sokkal érdek, figyelemre méltóbb lenne, hogyha éppen csökkentenénk inkább az ügynökségek számát, esetleg összevonnánk egyes ügynökségeket, tehát karcsúsítanánk az európai bürokráciát. Ez sokkal jobban megfelelne annak a politikának, amit az egyes tagállamok is folytatnak jelenleg. Nézzük meg, mi történik. A kormányok komoly költségvetési deficitekkel küzdenek, és a bürokráciát igyekeznek csökkenteni, hogy hatékonyabbak legyenek a bürokrácia vonatkozásában. Mi pedig pont az ellentétes irányba megyünk az ügynökségekkel. Ezt egyszerűen nem tudjuk így támogatni a közlekedési alappal megint csak az nem ugyanez anyagok ok miatt, miatt nem tudjuk támogatni. A parlament már évek óta javasolta, hogy sokkal többet kellene tenni a helyi vagy a regionális közlekedés vonatkozásában, de ez nem történt meg. A szubszidiaritás elvére is figyeljünk oda a tagállamok, a megyék, a régiók azok, akik legjobban tudják, hogy mire van szükség, és hogyan akarják alakítani az ő regionális közlekedés politikája. Tehát szubszidiaritásra figyeljünk át. Tehát mindig csak egy újabb alap van, és ez tulajdonképpen csak jó kibúvó vagy kifogás. Jókkal jobb lenne, hogyha Európa sokkal kritikusabb lenne a szabály a szerepével kapcsolatban, és a kompetenciákat pedig meg kellene megfelelően osztani a tagállamok és az unió között. Ez nem segíti a kompetencia megosztását, a régiók, a tagállamok és az unió között, ezért ezt a két pontot nem tudjuk támogatni. Köszönöm. Álvarez asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Mindössze azt szerettem volna mondani, hogy ennek a E, tehát nagyon kevés idő volt a megkapott e, lefordított dokumentum, és a között, hogy véleményt kellene mondanunk erről. Nagyon fontos dokumentum ez az európai közlekedés jövője szempontjából. Egyes e, észrevételeimet talán nem fogják kellően pontosnak tekinteni, és ezzel már előre elnézést kérek. Én úgy értettem, hogy a jelentés készítő dokumentuma egy alternatívát kínál a bizottság dokumentumához képest, de ha végül is, ha jól értettem, akkor arról van szó, hogy különböző elemek vannak, amelyek nem kerültek taglalásra ebben a jelentésben, mert a jelentés egyetért a bizottság elemzésével. Valóban erről van szó? pontosabban, hogyha a jövőbeni európai közlekedés politikáról beszélünk, akkor szerintem nagyon fontos, hogy itt ebben a házban, a parlamentben megfelelő ért, kritikus elemzést végezzünk, és eldöntsük, hogy milyen irányba kellene haladnunk. Most, hogy a bizottság vagy a jelentéskészítő álláspontjából indulunk el, ki, mindenképpen az elmúlt években végbe ment eredmények alapján kellene elindulnunk, és explicit módon kellene meghatározni a prioritásokat és az elérendő célokat. Miért is? Egyszerűen azért, mert ez a jelentés több tekintetben innovatív jellegű, majd pedig egy olyan javaslatot is ról is szólunk, hogy a célkitűzéseket számszerűsíteni kell, ellenőrizhetővé kell tenni. És hogyha mennyiségileg meghatározzuk a célokat, akkor azt is fontos látni, hogy ez mit jelent az elemzett célokhoz képest. Szeretném azt is, hogy elgondolkodnánk azon, hogy a milyen funkciót és szerepet töltenek be a közlekedés, tölt be a közlekedés akik előttem szóltak, azok is egyébként elmondták ezt. Fontos lenne elemezni előre a gazdasági, szociális és területi funkcióját a közlekedésnek, és utána kellene egy külön támogatást kérni, illetve kapcsolatba hozni. Ugyanúgy, ahogy a jelentéstevő is beszél a gazdasági válságról, illetve hogy ebben milyen szerepe lehet. Most térjünk vissza a célokra. Úgy gondolom, hogy a biztonság egy önálló fejezetet megérdemelne. A biztonság megtalálható nagyon nagy részben, vagy illetve a szöveg különböző részeiben elaprózva található meg. Említették itt a közelmúltbeli eseményeket a biztonsággal kapcsolatban. Éppen ezért szerintem megérdemel egy önálló fejezetet, mert ez mindenképpen egy prioritást élvező cél. Úgy gondolom továbbá, hogy nagyon fontos külön választani a security és a safety kérdését, tehát a biztonság és a védelem kérdését, tehát a konkrét biztonságot, Ja, a safety, ez a szokásos értelemben vett biztonság, a security, az pedig a ö, védelem szempontjából, a biztonságért felelősek szempontjából vett biztonság. Tehát fontos lenne, hogy azok, akik létrehozzák a szabályokat, azok is bevonásra kerüljenek, és mindez végül megfelelően a biztonság és a védelem kérdése megfelelően érvényesüljön. Hogy a biztonsági, bizottság is említette, fontos, hogy egy integrá, területi integrációs célt is kitűzünk a biztonság mellett. Itt ö, belső piacról beszélnek, erről van egy fejezet, ezzel teljes mértékben egyetértek a közlekedés, szállítás alapvetően kulcsfontosságú az Unió számára és a piacot hozzá kellene kapcsolni az állampolgárhoz és a területhez is. Ugyanis nem csak azért dolgozunk, hogy a határokat megszüntessük és közeledés történjen a gazdasági tevékenység területén, hanem arról is van szó, hogy ez sokkal tovább megy. Nem csak áruszállításról és egységes piacról van szó, hanem régiókról, állampolgárokról, országokról is beszélünk. Tehát egy területi kohézióra van szükség, ami kulcs fontosságú cél kell, hogy legyen. Továbbá úgy gondolom, hogy a kommodalitás hatékonysága ez egy új dolog, amit itt bevezettek. Egyet tudok ért segíteni ezzel, amik, és az interoperabilitással is, tehát a hatékonysága különböző szállítási módozatok között, és tovább ezen túl pedig egy módozati egyensúly mellett szükségünk van arra is, hogy megfelelő legyen a kapcsolat a különböző közlekedési szállítási módozatok között. Ezt a koncepciót kellene egy kicsit jobban hangsúlyozni. Szerintem két közlekedési módozat van, ami megérdemli a figyelmet, egyrészt a vasút és a tengeri közlekedés, mert ezek nagyon is nagy, nagy mértékben hozzájárulnak a célokhoz, a fenntarthatósághoz, a biztonsághoz és a piacok és az állampolgárok jobb integrálásához. Én a szövegben mindent erősítenék, ami a vasúti közlekedéssel és a tengerhajózással kapcsolatos. Ezzel én be is fejeztem, és úgy gondolom, hogy Gross úr nagyon jól és nagyon bátran vázolta fel, hogy finanszírozásra is szükség van ehhez az új közlekedési elképzeléshez, és megkockáztatnám, hogy egy új témát is javasoljak, egy új pénzügyi vonatkozása is lennének, tehát speciális bánásmódot biztosítsunk azon beruházásokra, amelyek a a költségvetési stabilitási paktum keretében kerülnek bevezetésre. Remélem, hogy a következő kap- kontaktusok során, amikor majd a módosítókról beszélünk, akkor ö, tudunk további javaslatokat tenni a szöveg javítására, ugye, hogy Grósz úr is ezt javasolja. Tehát még egyszer köszönöm szépen, Grósz úr, azt a megközelítést, amit ön alkalmazott ebben a kérdésben. Ja, árnyék jelentéstevőként nagyon remélem, hogy én is konstruktív hozzájárulást tudok majd tenni a szöveg végleges alakításához. Köszönöm, Krá. Köszönöm én is jelentéstevőnek, mert egy nagyon érdekes tapasztalat volt. Berlinben az vitatkoztunk a jövőbeli közlekedésről a konferencián. Abban azonban mindenki egyetértett, hogy ebben az anyagban, abban az anyagban nem jutottunk semmire. Itt viszont sikerült konkrét célokat megfogalmazni, amelyek mérhetőek, amelyek alapján mérhető a siker ha van. Ez pozitív és ez dicsérendő, ám vannak hiányosságai, amelyek az eredeti javaslatban is ott voltak, és itt is megmaradtak. Ha a jövő közlekedésről beszélünk, és nem elemezzük megfelelő élességgel a jelen állapotát, akkor, akkor úgy tűnik, hogy minden rendben van, a jövőben mégis másképp kell csinálni, holott éppen azért olyan rossz a jelenlegi közlekedés, mert a keretfeltételek nem megfelelőek, ezért kell a jövőben módosítani a keretfeltételeket, ezt nem látom a jelentésben. Ö, méltánytalan versenyfeltételekkel kell számolnunk most, és ezért úgy néz ki úgy a közlekedés ágazat, mint ahogy kinéz. Hadd mondjak egy példát. Például a légiközlekedés, ami három-négyszer olyan nagy kibocsátást ad, mint mások, öt eklatáns privilégiummal rendelkezik. Nem kell áfát fizetni a jegyre, a kerezin adót nem kell fizetni, 40 milliárd eurót jelentene ez évente az emissziós kereskedelemben. Ingyen kapják egy részét, 50%-át a, a tanúsítványolnak, még az árképzésnél is, illetve a a ö, késések fizetett kompenzációnál a vasút egy óra késésért már fizetni hivatott, még a, a légiközlekedésnél 3-5 óra után fizet csak. Tehát öt olyan privilégium csoport, amit le kell építeni. Nem szankciókról beszélünk itt, hanem arról, hogy a jövőben méltányos versenyt akarunk fenntartani, akkor drámai helyzet az, hogy öt ilyen privilégiummal rendelkezik a légiközlekedés. Aztán a biztonság kérdése. A hallei belgiumi ö, közlekedési baleset rámutatott a, a vasútra, azonban hatalmas a számú évente 40 ezer halott halnak meg a közutakon, ezért azzal kell foglalkoznunk legfőképpen a közúti közlekedés biztonságában. Itt van a legnagyobb hiányosság. Aztán mi is az a komodalitás? Ma sem értem, hogy mi ez. Azt tudom, hogy a bizottság találta ki ezt a szót, és hogy hogy a közlekedés ki akarta venni a portfóliából 2001-ig, és a kellett egy új kifejezés, a komodalitás. Az intermodalitást azt ugye ismerjük, hogy micsoda, de komodalitásra alapvetően nincs szükség, holott a 3-as 4-es pont csak erről szól. A 4-esben meg az áll, a hatékony felhasználásával kell foglalkozni a közlekedésnek. Ám a hatékony felhasználás azért nem működik, mert a keretfeltételek nem teszik lehetővé. Mert hogy a gazdasági szempontból őrült privilégiumokat adnak egyes ágazatoknak. Ezzel kell foglalkoznunk. Aztán van még egy pár ügy, amely feltűnt nekem itt vannak a számok, ám sem a bizottság, sem a gross jelentés nem tartalmaz egy döntő számadatot, holott a PowerPoint prezentációban Berlinben látható volt a bizottság előadásában, hogy 35%-kal növekedett a közlekedésben a, a kibocsátás, míg más ágazatokban a, a házak fűtésénél, meg az iparban csökkent a kibocsátás. Tehát a közlekedés felzabálja azokat a megtakarításokat, amelyeket milliárdos beruházásokkal elérünk más ágazatokban. Ez is itt kéne álljon a jelentésben, hiszen ez volna az indoklása annak, hogy egyáltalán foglalkoznunk kell ilyen súlyjal ezzel a kérdéskörrel. A közlekedés kerületén tudunk tehát a klímaváltozás elleni harcban legnagyobb előtörések, e- e- előrelépéseket tenni. Ez a fő oka annak, hogy foglalkoznunk kell. Ami pedig a városi közlekedést illeti, ez is nagyon hasonló helyzet. Itt 70 százalék tehát minden kibocsátás növekmény a közlekedéssel függ össze, tehát a, az, hogy a, a, közleke, a buszok és a, a villamosok utasait meg kell duplázni, az helyén való, de a gyalogosok meg a biciklis, a, a, a kerékpárt használókat is növelni kell, hogyha a, a járda csak egy méter széles és 70 méter széles az úttest, akkor nem lehet egyszerűen átváltani gyalogos közlekedésre. Vannak ilyen városok. Tehát, vagy tudom, tudom, egyes városok nem ilyenek, tudom, hogy majd, tudtam, hogy majd ellentmondanak, de vagy azt mondjuk, hogy a teljes környezetet, tehát a busz, kerékpárosok, villamosok és az egész ö, ö, csomagot egyben tekintjük, Kopenhágában látszott, hogy mit lehetne elérni. Tíz év alatt 20%-kal növekedett. Berlinben, amit ugye mindig panaszkodok Berlin kapcsolatban, 20 év alatt megduplázódott a kerékpárosok száma. Tehát lehet itt áttöréseket elérni. Az, az immobilitás a, is fontos cél lehet az elektronikus mobilitás, ám ha, ha más technológiákra léphetne át mondjuk a gépkocsi közlekedésen, hatalmas kihatás, pozitív kihatásra lennének a környezetre, az energiafelhasználatra és egyebekre. A gazdasági hátrányokat illetően csak a München körüli hálózat 10 év alatt több mint 100 kis sörfőzdét tett tönkre, csak egy példával. Aztán munkahelyek szűnnek meg, infrastruktúra szűnik meg, növekszik a közlekedés, és egy csomó hátrányról beszélhetünk, a, a munkahelyek megszűnéséről, a, az élőt minőség romlásáról. Ez is hozzátartozik a közlekedési hálózat bővítéséhez. Na ennyi, elnök úr, itt abba hagyom. Uh, Köszönöm, Michael. Hát nem tudtam, hogy még a sörfőzdék is bezárnak. Nem tudtam, hogy ennyire súlyos a helyzet. Most Ayla Sender asszony következik, tessék. Nos, én Kramer úrnak azt mondanám, én szeretem a város, Sőt, még az által említettnél kisebbek egyébként a járdák, de Madridban nem ez a helyzet. Biztos vagyok benne, hogy az alapból származó alapokkal is javítani lehetne városainkon. Köszönöm szépen Gros úrnak, illetve Álvarez asszonynak. Köszönöm szépen az erőfeszítéseket, köszönöm a párbeszéd elindítását, illetve az innováció kezdeményezését is. Köszönöm szépen, hogy Európa jövőbeli közlekedésével kapcsolatban megfogalmazták ezt a jelentést. Én egyetértek azzal, hogy az európai piacok számára fontos az, hogy jó legyen a közlekedésünk de ami a hatékony komodalitás kérdését illeti, tudom, hogy ez csak pótmegoldás, ez csak egy látszólagos megoldás, Gross úr arra tesz kísérletet, hogy ezeket a különféle ellentmondó megoldásokat összehangolja. De ennél tovább kell lépnünk, a modalitások közötti váltásokra konkrét számokat kell látnunk. Hol vannak azonban ezek a platformok? Ezeket egyértelmű világossá kell tenni. Ön is említi azt, hogy ezekre szükség van, de szerintem konkrétan rá kellene világítani, hol vannak ezek a közlekedési modalitások, hogyan tudnak ezek együttműködni. Ami a belső piac kérdését illeti, most kívülről nem tudom elmondani önöknek, de azt hiszem, hogy a Lisszaboni szerződésben a delegated accent túl vannak eszközök, amelyekkel rá lehet kényszeríteni a tagállamokat arra, hogy ténylegesen végrehajtsák a megfogalmazott jogszabályokat, és ezt időben tegyék meg. Szó volt a Galileóról, de itt vannak a TEN hálózatok is, és ezek jó példák egyébként, ugyanis Itt eh, ezek bilaterális viszonyokra épülnek, és ezek végrehajtásába a bizottság nem szólhat, hoz szólhat bele, ez vonatkozik a pénzügyi, illetve a politikai végrehajtásra is. És ezt gyenge pontnak, gyenge láncnem, láncszemnek tekintem. A különféle e, projektek végrehajtásához megvan-e vajon a megfelelő politikai akarat? Ami a közlekedési, a, a közúti közlekedési ügynökséget illeti, mi lenne, hogyha amikor a hatályról beszélünk, akkor a városi területeket is bevennénk? Tehát nem csak autópályákról beszéljünk itt, hanem a városi területek is értődjenek ide. Az előző mandátum alatt is erre törekedtünk. Ami pedig a mérhető kritériumokat, mérhető számokat illeti, itt nem csak a buszokról, nem csak a vonatokról, hanem a villamosokról is beszélnünk kellene, annak érdekében, hogy továbbra is láthatóak maradjanak urbános területeink. Ami a hálózatukat illeti, azt hiszem, hogy itt nagyobb hatalom áttételre, kompetencia áttételre van, lenne szükség. Egyetértek, hogy ez kell az iránymutató legyen. A retterekkel kapcsolatban viszont nem sok mindent mond a jelentés, erre is oda kellene figyelnünk szerintem. Látom, a mérhető számok között, célszámok között beszélünk 40%-ról, 40%-ra szeretnénk csökkenteni a közúti állásbalesetek számát, de miért nem 50%-ról beszélünk? Egyes tagállamok vonatkozásában látjuk, hogy egy kicsit későn ébredtek, lehet, hogy egyeseknek hosszabb időre van szükség. Itt a halálos balesetek esetében én 50%-ról beszélnék, a súlyos ö, sérülések esetében pedig a 40%-nál maradnék. Azok, akik az előző mandátum során itt ültek a házban, emlékeznek, milyen vitákat folytattunk le, és tudjuk, hogy a baleset szám csökkentése kapcsolatban mire jutottunk, úgyhogy itt ezt a 40-50 os megosztást javasolnám. Ami a vasúti közlekedést illeti, arról szól a jelentés, 2011-re csökkenteni kellene az elektromos áramfogyasztást. De lehet, hogy a szöveg egy kicsit ellentmondásba bonyolódik, ezt érdemes lenne feloldani amíg a, ami pedig a multimodalitás kérdését illeti, a belvízi hajózás ide tartozik. Azt hiszem ez is további hangsúlyt érdemel, de talán ezt a multimodalitási közlekedési kontextusban meg lehetne oldani. Köszönöm, elnök úr, megpróbálom nem elnyújtani a hozzászólásomat. Gross úrnak köszönetet szeretnék mondani ezért a nagyon átfogó jelentésért. Nagyon sok, ami itt szerepel ebben a jelentésben logikusnak tűnik, és már évek óta a parlamenti napirenden szerepel a célok, stb. stb. vonatkozásában. Vannak bizonyos aggályaink, de Van Dalen kolléga már említett ezek közül néhányat, én csak megismétlem ezeket. Általános fő szabályként azt hiszem, hogy az Európai Unióban nem kellene megtennünk, de kicsit túl gyakran megtörténik az, hogy deskriptívek vagyunk. Az, hogy mit szeretnénk, milyen csodaszert szeretnénk az Európai Unióban, be kell látnunk, hogy más-más nyomások jelentkezhetnek eh, földrajzi eh, helyzet, stb. miatt a tagállamokban. Erre különbségre figyelnünk kell. Emellett nagyon szép, hogy az EU megtesz bizonyos dolgokat, és ezeket nagyon jól meg is teszi, de itt arról is szó van, hogy a tagállamoknak kellene felelősséget válni. Itt vannak ezek a hatóságok, a nemzeti kormányok, eh, tudják azt, hogy mely, melyek a helyi eh, problémák, nekik kell helyi szinten ezeket megoldaniuk. Úgyhogy nem azt mondjuk, nem azt kellene mondanunk, hogy az Unió majd megoldja ezeket, ugyanis az ő felelősségük ezeket a problémákat megoldani. Aztán Van Tellen úr említett néhány kérdést, én is észrevettem ezt. Például az alapkérdését. Milyen alap lesz ez tulajdonképpen? És honnan jön majd a pénz? Milyen forrásokat sorolunk ebbe? Természetesen a TEN projekteket támogatjuk, különféle dolgokat még támogatunk, de most azt kérjük a tagállamoktól, hogy eh, fogják vissza magukat, a demokrácia, a bürokráciát csökkentsék. Nagyon komos, komolyak a nyomások ebből a szempontból, úgyhogy nem tudom, hogy honnan vennénk ehhez a pénzt. Hogyha kutatásfejlesztést nézzük, itt van a hetedik keretprogram, ahova igenis van pénz a technológia, kutatás, fejlesztés, innovációs eh, célokra, de ez más kérdés. De az, hogy egy közlekedés, európai közlekedési alapot hozunk létre, én ezt nem támogatnám. Aztán nyilván nyilvánvaló a határokon átnyúló aspektust is el kell, fel kell ismernünk. Az Egyesült Királysággal szemben, amely sziget, a többi uniós ország nyilván közúti, vasúti kapcsolatban van egymással, nagyon jó az együttműködés, és szerintem ezt senki nem vitatja. De ha elmondhatnám, jelezném azt, hogy a nemzetközi dimenzió nem kap elég jelentőséget. Beszélünk a közúti vasúti közlekedésről, de hangsúlyozzuk ennek a fontosságát. A zöld pártra egyetértünk a légi közlekedést illetően, de ez nagyon fontos. Az Egyesült Királyság sziget. Liberalizáltuk a légi közlekedést, a tengeri közlekedést. Nézzük meg a finanszírozási oldalt, vannak támogatások egyes területeken, de ugyanakkor kereskedelmi blokként is kell magunkra eh, te- tekintenünk, ugyanakkor bizonyos területekre nem lehet eh, eljutni eh, a tengeri közlekedés, e, útján. Nézzük meg, mennyire fontos ez. Tisztességes, egyenlő feltételeket kell teremteni és itt jelentkeznek a parlamenten átmenő jogszabályok. Fel kell ismerni, globális kereskedelmi partnerek vagyunk, globális kereskedelmi blokk vagyunk, ennek az előnyeit kell megnéznünk. Végül az Európai Bizottság szempontjából. A a főigazgatósága nagyon könnyű egyeztetni. Persze korábban is vitatkoztunk, veszekedtünk, de nem ez a lényeg a környezetvédelmi főigazgatósággal kapcsolatban, most nem személyes kritikának eh, mondom, az elmúlt pár évben azt láttam, hogy nem hajlandóak felismerni azt, hogy mennyire fontos a közlekedési rendszer, a munkahelyek, munkahelyek teremtése, a gazdagság megteremtése szempontjából. Ez egyes országok valódi motorjáról van szó a közlekedés esetében. És hogyha a főigazgatóságok közötti együttműködésről beszélünk, lássuk be, alapvetően fontos. Ugyanis eh, Néha az volt az érzésem, hogy nem is egy bolygóról származnánk, amikor a főigazgatóságból kollégákkal egyeztettem, e, már pedig ez nem működik. Fogjuk ezt össze, nézzük meg mi a realitás, nézzük meg, hogyan lehet a legjobban előrelépni annak érdekében, hogy minden tagállamnak előnye származzon ebből, és e, lássuk már be, hogy minden egyes e, országgal, a világon minden országgal egyeztetnünk kell. Most nem értettem teljesen világosan a a környezetvédelmi főigazgatóság kollégái nem idevalók, nem erre a Köszönöm szépen kollégák, köszönöm, üdvet szeretnék mondani Grós kollégának ezért a kitűnő anyagért. De néhány észrevételem lenne nekem is fontos a dokumentuma, a 2020-as stratégiai dokumentuma a bizottságnak, és a közlekedési infrastruktúra fenntarthatóságáról van szó. Úgy gondolom, hogy ez a dokumentum van, amely rendkívül fontos, figyelembe kellene venni ezeket a szellemeket, mert egy olyan fejlőd, a kereskedelem és a gazdaság fejledéséről van szó. Tehát még mégiscsak egy minimális figyelmet kellene a dokumentumban ö, szentelni a közlekedésnek. Továbbá ö, igaz, hogy nem voltam itt az itt szavazás ideje alatt, mert ott jelentés, jelentés készítő voltam, és egyhangon meg is szavazták egyébként a jelentésemet, de a közlekedésnek mindig van a környezeti vonatkozása is, valamint ökológiai ambiciózus célkitűzései 2020-ra. Ezért én arra azt javasolnám a bizottságnak, hogy vegy, vizsgálja felül a javaslatokat, például a különböző biztonság és egyéb elemeket. Mi egy dolognél szeretnék egy kicsit elidőzni, szeretnék két dolgot kiemelni. Egyrészt a programbaiktatás és a megvalósítás. Programbaiktatás az egy nagyon fontos történelmi esemény, de le, éppen le kellene egyszerűsíteni a programbaiktatást, éppen azért, hogy ezek a folyamatok ne csak egy-egy közlekedési eszközt foglaljanak magukba, hanem legyen egy olyan értékük, hogy valamennyi közlekedési, szállítási módozatot magukba foglalják, és hogy legyen kapcsolat az egyes magok között, és egy valódi interoperabilitás jöhessen létre, mert ez az, ami igazán fontos a programbaiktatás szempontjából a különböző közlekedési szállítási folyamatoknál lehet a csomópontok közötti kapcsolatokat létrehozni, és így tovább, és ezzel szerintem sok probléma megoldható lenne. Második észrevételem, hogy az unión belül úgy szerveztük meg a közlekedést, hogy ezek elkülönülnek a páneurópai szintű közlekedés szervezéstől. És ezért mégiscsak meg kellene próbálni valahogy, hogy ezt a két rendszert valahogy összekapcsoljuk mert most afelé haladunk, hogy globalizációt élünk, tehát az, ezeket az országokat integráljuk a hagyományos Európába. Az eredményeket illetően láttuk, a spanyol miniszter is elmondta, a biztos is beszélt róla, hogy szerintem itt az ideje, hogy felépítsük ezt a közlekedési alapot, amiről Gross úr is említ. Tehát le kell, hogy legyenek rendelkezésre álló alapok. Olyan alapokról beszélünk, ami a költségvetésből származna, a tagállamoktól és így tovább, de fontos, hogy legyen egy külön, speciális közlekedési alap. Ez nem lehet különböző ágazatokba tartozó elem, hanem energiához és egyebekhez kapcsoltan, hanem kifejezetten közlekedési alapnak kell lennie. És ez kellene, hogy kiegészítse a különböző egyedi projekteket, illetve a közlekedési projektek finanszírozását. Tehát szerintem ez nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen alap, amiből megtehetnénk mindazt, amit szeretnénk eh, megvalósítani, és egy konkrét perspektívát is adnánk e projektek eh, végrehajtásához. Újász következik. Grazie Presidente, io mi complimento con il relatore e i relatori Ombra per l'ottimo. Én is szeretnék gratulálni a jelentés jelentéskészítőnek a kitűnő munkáért, amit elvégzett. Valójában arról van szó, hogy ez egy olyan szöveg, ami lehetővé teszi, hogy elgondolkodjunk. Én két dologra szeretnék foglalkozni. Először is a közlekedési alap, amiről itt szó van, továbbá az intermodális platformok vagy összekapcsolódási lehetőségek. Az alappal kapcsolatban én azt szeretném, hogyha belevennénk a paraméterek közé a biztonságot is nagyon fontosnak tűnik ez számomra, ahhoz, hogy jól elkülöníthessük a ö, módozatokat, illetve hogy ö, mit is fogunk majd létrehozni. Másodszorban pedig úgy tűnik nekem, hogy bele kellene venni egy olyan kritériumot, aminek alapján ezeket az alapokat két fázisban felhasználjuk. Azaz egy első fázis, egy kezdeti, amikor az alap azért jön létre, hogy az egyes módozatoknak a korlátait meg tudjuk haladni. Mindjárt elmagyarázom, mire is gondolok. Ma, hogyha hozzá kívánunk járulni olyan módozatokhoz, amelyek már jelenleg működnek, akkor akkor tovább fokozzuk a diszkriminációt azok között, amelyeknek bizonyos jó paraméterekkel működnek, és azok, amelyek pedig nem, és amelyeket fel kellene zárkoztatni. Ezért fontos, mert ezek egymáshoz kapcsolódnak, és vannak például periférikus területek, egyebek, vagy valamilyen oknál miatt lemaradtak. Tehát ezért lenne fontos, hogy olyan kritériumokat, szolidaritási kritériumokat is meghatározzunk a különböző területek között, hogy elkerüljük azt, hogy még nagyobb legyen a szakadék. És egy második fázisban pedig egy másik kritériumot fogalmazhatnánk meg, ami alapján az alapból lehetne adni pénzt, tehát prioritási kritériumot először további alapokat lehetne juttatni azoknak a közlekedési szállítási módozatoknak, amelyek a célokat elérik. Mert ha nem, akkor mindig kétséges, sebességes Európánk lesz. Egy, lesz egy olyan Európa, amelyik egyre inkább megy a csúcs felé, és lesz egy másik része Európának, amelyik folyamatosan lemarad második észrevételem a platform meghatározása, amiket intermodális kapcsolatoknak, összekapcsolásoknak nevezünk azt javaslom, hogy ezen a területen egy belvízi hajózás szempontjából fontos dologgal foglalkozzunk. Arra lenne szükség, hogy meghatározzunk egy belső ö, ö, hajózási ö, ö, medencét, alapot, tehát nem csak az lenne, hogy Észak-Európa és egyébek, ahol vannak folyami hajók, hanem végig kellene gondolni a különböző hajózási utat, például a görög szigetek közötti útvonalakat, vagy más tengerhajózási útvonalakat is, területi, kontinentális, vagy egyéb útvonalakat, de mindig úgy, hogy ezek kapcsolódjanak a folyami hajózás fejlesztéséhez a jelentés tevő arra kérném, hogy egy kicsit bontsa ki ezt a vonatkozását a dolgoknak, és én egyébként készen állok, hogy segítsek ebben, és köszönöm az elnöknek a türelmét. Jéger asszony a bizottság részéről. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen Gros úrnak is ezt az átfogó és gondolatébresztő jelentést is, a, és köszönöm a képviselőasszonynak a főigazgatóságunkkal kapcsolatos kedves szavakat. Egyébként új nevünk van. Természetesen folytatódik itt majd a munka ez a jelentéssel kapcsolatban. Néhány előzetes megjegyzést engedjenek azonban meg. A bizottság üdvözli ezt a jelentést, amely támogatja Barroso elnök úr politikai prioritásait, azt is, amit Kállász biztos úr mondott. A bizottság különösen nagyra értékeli azokat a politikai célokat, amelyek megfogalmazódnak ebben a jelentésben, különösen azzal kapcsolatban, hogy hatékonyabb komodalitásra van szükség, a vasút és közötti közlekedésben tovább piacításra van szükség, a, externalizálni kell a költségeket, illetve fel kell állítani a TNT hálózatokat, valamint az, hogy együtt dolgozzunk annak érdekében, hogy a közlekedés területen egységes eh, támogatási, finanszírozási eh, eszköz jön létre. Itt nem 2010-ről, hanem 2020-ról kellene beszélni a célokat illetően. Itt valamiféle elütés lehetett nem azt mondjuk, hogy minden cél rossz, és eh, hiba lehet, hogyha esetleg bizonyos önkéntes célokra építünk, például a közúti balesetek esetében. De itt van például a közúti közlekedés új egy, ügynökségének létrehozása, itt figyelnünk kell a szubszidiaritás kérdésére, és emellett azt látjuk, hogy további jellemző munkára lesz szükség bizonyos mérhető célok vonatkozásában. Például a közúti közlekedés területen 20%-os emissziócsökkentés, ez egy ágazati cél lehetne, de nincs az gazdaságban egyéb olyan ágazat, ahol ilyen szinten jelentkezének a problémák. Meg kell vizsgálnunk, hogy a széndiokszid célokat meghatározó jogalkotási javaslatokkal, jogszabályokkal, az energia, közlekedés, gépjárművek vonatkozásában ezek hogyan kapcsolódnak. Ami pedig az elektromos árammal kapcsolatos emisszékibocsátást illeti, ez további elemzést igényel, ugyanis úgy látjuk, az, amit javasoltak, nem jelentenek komoly e, emissziócsökkentést. Ami a repülőgépek károsanyag kibocsátását illeti, itt a bizottság óvatos lenne, további elemzést tesz szükségesé, annak megvizsgálása, hogy vannak esetleg költséghatékonyabb eszközök, amelyek ezekhez a célokhoz vezethetnek. Ezek azonban csak előzetes észrevételek, várjuk a jelentés végleges formáját, illetve a 2020-szal kapcsolatos javaslatot. A Stratégiai Bizottság elkezdte már az új fehérkönyvvel kapcsolatos előkészítő munkát, és a második fél évben, 2010 második fél évében széleskörű konzultációk várhatók. Számítunk önökre is az együttes munkára annak érdekében, hogy Európa számára együtt tudjunk eredményeket letenni az asztalra. Köszönöm szépen a bizottságnak. Kérdezem, Gross úr, amennyire röviden, amennyire csak lehet, összekívánja ezt foglalni a válaszát. Igen, elnök úr, igyekszem rövidre fogni. Minden hozzászólnak köszönöm hogy hozzájárult a vita alakításához, és hogyha nem értenek egyet egyes javaslatokkal, akkor hát az is előny, hogy pontosan tudom, melyek azok az ellenvetések, amelyekkel számolnom kell. Az Európai Bizottság képviselőnek is köszönöm mondandóját. Tudom, hogy a szakbizottságban is, meg a bizottságban is azt reméljük, hogy a közlekedés az európai közvitának a középpontjában, homlokterében marad, és támogatjuk ennek megfelelően az erre vonatkozó felvetéseket. És nem a, köz, a környezetvédelem ügyéről, meg a közlekedésről is sokszor némi iróniával beszélnek a környezetvédelmi szakértők, holott látnunk kell, hogy mennyire fontos ágazat ez, és mi kell a szakismeretek birtokában legyünk azok, akik felhívjuk erre a figyelmet ebben a szakbizottságban. Ami pedig az egyes felvetéseket illeti, hát mindegyiket nem tudom most külön-külön számba venni, ám kiemelnék néhány olyan elemet, Foster képviselőtársam például felvetett az ügynökségekkel kapcsolatban, meg az alappal kapcsolatban problémákat, mások is utaltak erre. Én készen állok arra, hogy tovább folytassam a vitát ezekről a gondolatokról. Mert hogyha volna egy pénzügyi, ha létrehoznánk egy pénzügyi eszközt, akkor egy pénzügyi eszköz bizonyos hatékonyságot kellene hozzon a rendszerbe, illetve vonzó kéne legyen európai szinten, kiegészítve komplemer módon a tagállami és a regionális eszközöket, nem azok ellen, hanem azokkal együtt hatva kellene ezeknek a pénzeszközöknek a célra törni. Tehát eh, elméletben ezért vetettem föl ezt a kérdést. Ami pedig az ügynökséget illeti, ezek egy európai szerepet kell, hogy betöltsenek a hatékonyság növelésében, és fölhozva a közüti közlekedés biztonságának ügyét. Ez úgy nyilvánvalóan egy nagyon fontos kérdés, ezt nem is vitatom, pusztán azt akartam elmondani, hogy a holnap, hogy még világosabb legyek, egy európai szabályozási forma, vagy egy szabályozó hatóságra volna szükség, megállapítva azt, hogy a tagállami szabályozások nagyon gyakran egymás ellen hatnak, kontraproduktívak, és nem európai szellemben szinten hatnak, akkor bizony az Európai Bizottság egy ilyen ügynökség létrehozásával erősíthetné ezt a szerepkört. Aztán szólnék a belső piacra vonatkozó felvetésekről. Ha elolvassák a belső piacról szóló javaslatokat, látják, hogy azok közé tartozom, akik szerint a belső piac nagyon fontos eszközrendszer az EU kezében, célkitűzés kell legyen, a belső piac teljesítése, ám ez nem mehet mindenféle rovására, nem lehet minden áron, akár a környezet, akár a szociális feltételek rovására erősíteni ezt. Kramer úr beszélt a negatív kihatásokról, a számadatokat megnevezheti, sőt le is írhatja. Ugyanakkor a környezet tekintetében, meg az ott megfogalmazott célokat illetően új hangsúlyokat kell kijelölnünk, ha ezt, és ez azon százalékos értékekre is vonatkozik, amelyek a javaslatban állnak. Nem, a, nem hasonlítésszerűen születtek ezek a számadatok, és a közúti biztonság tekintetében is szakértők véleményére támaszkodnak. Emlékezünk arra, hogy 2000 és 2010 között elértük a mínusz 40 százalékot, a mínusz 50 jön nem, de hogyha amíg sajnos 60%-os fennálló részt is le akarjuk dolgozni, akkor ezen az úton haladhatunk tovább. Tehát 2010-ig a globális cél az volt, hogy olyan csökkentés szülessen, ami majdnem 80% lenne a következőkben, ez egy kiemelkedően fontos cél. Hát vitázhatunk erről a jövőben, de azt hiszem, hogy ugyanazt akarjuk. Kadari képviselőtársamnak mondom, tudom, hogy a belga baleset is arra egyfajta jelzésként értekelhető, hogy további nyomást kell gyakorolnunk ebben az irányban, a célokat azonban világosan kell megjelölni, és amit sajnos a bizottság közlen, közölni volt kénytelen, az is rámutat arra, hogy a tagállamokat is arra kell kényszerítsük, hogy, hogy tartsák a vállalásaikat megfelelő beruházásokkal is. Ezért fontos az, hogy, hogy abszurdnak találom azt, hogyha valaki már ma is tudja, hogy mondjuk a vasúti közlekedés tekintetében magas biztonsági normákkal lehet működni, és ugyanakkor olyan infrastruktúrákat épít ma valaki, aki nem, amelyek nem felelnek meg ezeknek a követelményeknek, az bizony abszurd, sőt felelőtlenség. Ezért kell jó előre gondolkodnunk a javítás érdekében, <clears throat> az új beruházásokat is ezeknek megfelelően alakítva. Köszönöm a liberális frakciónak a belső piacra vonatkozó megjegyzéseit, illetve azokat a felvetéseket, melyek a többi frakció tett. A belső piac kiteljesítése valóban fontos elem, ám nem mehet ez nem minden áron. A zöld frakciónak is adok majd választ, a végén pedig Cashen képviselőtársamnak reflektálva, hogyha a fenntartató fejlődés céljait nem tartanánk szem előtt, az valóban hiba volna. Azonban nem csak rajtunk áll, hanem a felelős biztosan is. Látnunk kell a közlekedés ágazatának helyi értékét, a szociális társadalmi kohézió, a gazdasági fejlődés tekintetében annak fényében kell értékelni, nem alárendelve mondjuk például a környezetvédelmi céloknak a közlekedés fontosságát. Ezért támogatjuk a jelentés erre vonatkozó pontjait, támogatnunk kell a nem túl hosszú határidő a, a módosító határidők benyújtására vonatkozóan, de azért annyi idő van, hogy egymás között tovább folytassuk az eszmecserét, és a képviselőtársaság javaslata alap, javaslatai alapján a következő három-négy hét során ezen az alapon tovább tudjunk lépni, és nem csak az árnyék előadókkal tudjak tárgyalni, hanem minden módosító benyújtójával intenzív vitát tudjak folytatni, és aztán nem azt követő, rögtön következő ülés ellen a, a szavazás, hanem utána. Ez azt jelenti, hogy kb. egy hónapot hagynánk a módosítók benyújtására, és aztán hat hetet a, a vitára, a módosítók tárgyában, hogy sikerre vihessük ezt az eszmecserét, és a végszavazás a szakbizottságban mondjuk legkésőbb májusban lenne, így aztán még a nyári szünet előtt a plenáris elé vihetnénk az anyagot, ha ezzel egyetértenek majd. Köszönöm szépen, Gross úr. Március 1-ét határoztuk meg módosítási indítvány benyújtási határidőként. Meg lehet ezt hosszabbítani, de ez azt jelenti, hogy a többi területen is ilyen hosszabbításra lenne szükség. március elsője utáni határidőt is el lehet tehát valahogy intézni, de akkor változtatnunk kell többi területen. Azt javasolnám, hogy legalább három, hanem négy hetünk legyen arra, hogy a javaslatokat kérleljük, megtárgyaljuk ezeket. Akkor azt javasolnám, hogy Március 15-ét határozzuk meg, ez kb. négy hetet jelent. Ez azt jelenti, hogy nem futnánk bele a húsvéti szünetben sem, ez is tényező itt. Tehát a módosító indítványok benyújtásának határideje március 15-e, és aztán majd meglátjuk az ütemezést. Akkor májusban szavazunk, a, tehát májusban szakbizottságban vagy plenárisan szavazunk, hogy a tanácsra is tekintettel legyünk. Az elnök, a májusi plenárist veszük célba. Tudom, hogy erre is figyelni kell, de hogyha úgy döntünk, hogy a módosító indítványok benyújtásának határidejét eltoljuk, akkor gondoljuk, gondolnunk kell arra is, hogy utána mi lesz a többi üléssel. Értem egyébként a logikát. Most a javaslatunk az, hogy március 15-ét szabjuk meg határidőnek, jó? Jó, március 15-e dél a határidő. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a kollégának, és egy kicsit késésben vagyunk, lehet, hogy kompenzációt kell majd fizetnünk, olyan nagy késést értünk el. Nézzük a következő napi rendi pontot. Helyi közlekedési védelmi díja kérdése, Lightfried úr jelentése, vannak módosító indítványok bőven, de azt hiszem, hogy ismétlődnek ezek témájukban, mert meglátjuk, mit mond Lightfried úr. Önnél szól. Dank, Herr Präsident. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselőtársai, megpróbálom az időt idővel jól sáfárkodni, és aztán így marad is még. A helyzet úgy áll, hogy nagyon nagy egyetértés uralkodik az alapvető pontokat illetően az árnyék előadók, meg a jelentéstevők között. abban is teljesen igaza van, elnök úr, hogy nagyon sok módosító született, ám nagyon sok átfedésben van, ugyanazt mondják, és ez ugye azt is mutatja, hogy a, az érintettek nagyon jó lobby munkát végeztek, ugyanakkor nem lesz túl nehéz mégsem úgy alakítani a dolgokat, hogy a szavazás viszonylag harmonikusan alakulhasson majd. A módosítók egy része afelé mozog, hogy a hálózatok, a reptéri hálózatok érdekeit vegyük figyelembe. A módosítók benyújtása, megyújtói ugyanakkor ö, sok esetben olyan dolgokat kértek, amelyeket már, már gondoskodtam a, a jelentésben. Így lehet strukturálni a módosítókat. Aztán többé-kevésbé egyetértünk abban is, abban a kérdésben is, hogy az egyes utasok hogyan tájékoztathatóak a biztonsági kompenzációkról. Itt kétféle filozófia érvényesül. Az egyik, amit eddig képviseltem, mi szerint a felelős testületekben be, be kell vonni a tárgyalások során már az érintetteket, egy kérdést kialakítandó. Ugyanakkor a biztonság szempontjából releváns tájékoztatást e szervezetek révén kell megadni. Ugyanakkor egyes testületeknek nincs is demokratikus felhatalmazása ebben a folyamban részt venni. Kompromisszumot kell találnunk tehát amely mind a két nézetet érvényesíti. Két módosító született a zöldek részéről, amelyek nem annyira műszaki vagy technikai jellegűek, hanem nagy politikai tartalommal bírnak, és mint ilyenek fontosak számomra is, támogatom őket. A voltaképpeni eltérések vagy divergencia közöttünk szinte kizárólag azt a kérdést illeti, hogy milyen méretű repterek essenek e szabályozás vagy meghatározás hatája alá. Itt három értékelés érvényesül, egy, egyik szerint minden kereskedelmi célú repülőtér essen bele körbe, a második nézet szerint meg kellene próbálni, próbálni a, az egy millió utasnál nagyobb, többet forgalmazó reptereket külön meghatározni, a harmadik nézet szerint 5 milliós forgalomnál kéne meghúzni a határt. Hát ez a, egyfajta ízlésbeli kérdés, úgymond. Szerintem az általános reptéri költségeket tekintetében a differenciálásnak nincs nagy jelentősége, ám a biztonsági költséget illetően már kényesebb kérdés ez. És ezt a szabályozásban is tükröztetni kell. Vannak olyan módosítók aztán, amelyek azzal foglalkoznak, hogyan lehet a módosítók ö, hatályba lépését esetleg elhalasztani a biztonsági díjak tekintetében. Az összes frakció egyhangulag elfogadta azt a javaslat, hogy a biztonsági díjat legyen egy, egy plafonértéke, és az EU szabályozás alá eső költségek áttehetőek a, rep- a légitársaságokra, illetve az utasokra is, ami pedig a halasztási mechanizmusokat illeti. Úgy hiszem, hogy tekintettel a, a módosított ö, jogi alapra, ez a javaslat nem sok értelemmel bír. A többi ö, módosító meglehetősen világos. A 67-esig, amelyet a liberális frakció nyújtott be, amelyet sem angolul, sem németül nem nagyon értek. Hennes azt asszonyal majd tisztáznom kell, hogy miben is állna ennek a módosítónak a lényege. Amúgy köszönöm szépen a benyújtott javaslatokat. E. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. E, chciałbym na wstępie oczywiście podziękować bardzo panu sprawozdawcy. Köszönöm szépen, én is köszönetet szeretnék mondani a jelentés készítőjének ezért az igen jó munkáért, és azért, hogy mindig készen állt arra, hogy találkozzon velünk és együttműködjön. Nagyon örvendetes, hogy sikerült kompromisszumot elérni számos fontos kérdésben. Ennek ellenére azonban úgy gondolom, hogy még a következő fázisban is lesz lehetőségünk az átláthatóság problémájának megoldására, valamint arra, hogy milyen költségeket számítanak fel a légiközlekedési vállalatok az utasoknak. Fontos lenne, hogy a, az utasok az egész folyamatot, ami a biztonsághoz kapcsolódik, átláthassák. Valójában arról van szó, hogy a, az utasokat megfelelően kell tájékoztatni a költségekről, amelyeket viselniük kell, és hogy ebből mennyi az a költség, ami a biztonsággal kapcsolatos. Tehát fontos hogy kompromisszumot érjünk el. Köszönöm szépen az együttműködést. Elnök, köszönöm szépen, Szalamis úr. Most pedig a 16-os módosítóval kapcsolatban. Köszönöm szépen. Én nekem tulajdonképpen egy másik bizottságban kellene már lennem, de köszönöm a jelentés készítőjének. Ezzel az észrevétel kapcsolatban, amit a jelentéstevő tett a légi repterek közlekedés költségeivel. Meg kell ezt vizsgálnunk, mert fontos a diszkrimináció ellenes program. Nagyon óvatosan kell eljárni. Én nem feltétlenül támogatom ezt. Szó volt a zöldeknek a módosítójáról, amit viszont a liberálisok nem tudnak támogatni. Az én saját módosítom a 67-es. Tehát 67-es én megindokoltam holland nyelven. Tehát az a légi repülőtereknek a használóit jobban kellett tájékoztatni a biztonságnak az áráról, és azt, hogy minden egyes légikikötőben milyen biztonsági költségeket számítanak fel, és ezt konzultálval kellene, az ICAO-val kellene konzultálni, és majd később fogunk még el, fogunk erről beszélni. Nekem most el kell mennem, de én azt mondom, kérem, hogy szavazzanak a 67-es módosító mellett. Elnök, köszönöm szépen, miután szalad, azt hiszem, hogy a kérdés nem ennyire egyszerű. Tehát Lichtenberg képviselő az zöldek nevében. Köszönöm, kollégák. Én is egyes liberálisokat nagyon li szimpatikusnak tartom, ám azokat a módosítókat, amelyek a szociális dömpinget támogatják, én nem tudom támogatni. Ennyivel kezdeném, ezt leszögezném. Ami pedig a fontos témákat illeti hát érem, igen, az átláthatóság helyén való, és a közlekedésnél is, különösen a támogatások, meg a, a rejtett állami támogatások tekintetében több mint sürgető, hogy fellépjünk, és az átláthatóság tekintetében ezért nagyon, vagyok nagyon hálás minden javaslatért. Azért nagyon fontos, mert itt gyakran sokan szívesen szemet hunynak egyes elemek felett. Holott éppen a biztonság tekintetében kell nagyon pontosan látnunk, nagyon pontos szabályozással élnünk, és világosan meghatároznunk a kérdéseket. Vannak tudnilik ö, tapasztalatok arra, hogyha egy kiskaput is nyitva hagyunk, ott bizony becsúsznak majd a rejtett állami támogatások. Ez a múlt időszakban érzékelhető volt. A múltban nagyon-nagyon kevés átláthatóan működött az ágazat, a költségeket ide-oda tologatták, könyvelgették, és úgy hiszem a közvita épp éppen ezért kell, hogy legfőképpen az átláthatóságra koncentráljon. Ha pedig a költségek áthárításáról van szó, fontos volna megállapítanunk, hogy nem látom be azt, hogy egy nem helyén való szakpolitikát miért kellene, miért kellene nekünk egy, egy, egy rossz politika fogjaivá válnunk, túlszaivá válnunk, hogyha nem helyén való kormányzati álláspontokra hallgatnánk, akkor nem számolhatnánk fel ezeket. Ezt világosan kell látnunk. Nem engedhető az meg, hogy az sem persze, hogy az állammal fizetessünk meg minden költséget, anélkül, hogy kimerítő hatástanulmányok születnének. A, emlékezzünk vissza a vitára a a, a folyadékok viteléről, meg a, a, a mesztelen röngenről. Tehát ha már vita alakul ki, akkor nagyon fontos, hogy szakemberek bevonásával történjen ez, és lássuk be azt, hogy műszakilag minden probléma megoldható, ám bízom azokban a szakemberekben, akik a reptereken dolgoznak, és akik a magas biztonsági normákat be tudják tartani. Ugyanakkor hiszek a méltányos költségfelosztásban is, és ugyanakkor fenntartom azt is, hogy azok az államok, amelyek önkényesen szabnak meg biztonsági szinteket, holott mi ebben a szakbizottságban megállapítottuk nagy többséggel, hogy egyes normák nem tarthatók, ezért kell nagyon világosan különbséget tennünk az általános biztonsági követelmények között, meg az egyes tagállamok lelkesedése által hajtott célok között a lehető legjobban kiképzett szakértői csapat, vagy dolgozók csapata a legjobb garancia továbbra is. Szerintem a biztonság érdekében erre vonatkozó módosítókat tehát támogatok. Köszönöm Fried képviselőtársam hatalmas erőfeszítéseit az irányban, hogy kompromisszumokat hozzon létre. Thank you. Mrs. Foster. Foster asszony. Köszönöm szépen, megpróbálok a lényegre szorítkozni. Először is köszönetet szeretnék mondani Life úrnak. Nagyon jó vitákat szervezett, és azt hiszem, hogy nagyon helyes, amit ő mondott, hogy fontos, hogy egy irányba húzzuk a szekeret. Különböző területek vannak, ahol nyilvánvalóan vannak kisebb különbségek a hangsúlyokban. Az első dolog, amit fel szeretnék vetni, ez egy kulcsfontosságú, ami a további biztonsági intézkedéseket illeti. Tudjuk, hogy a tanács utálja ezeket, és a, tagok, a tagállamok sem örvendeznek, de mégsem lehet ezektől eltekinteni, úgy gondoljuk, hogy a tagállamoknak kellene fizetniük a további biztonsági kiadásokat, amiket az iparágban fontos bevezetni ez, még hogyha nem is nagyon népszerű ez, ezt el kell fogadni. Ugyanakkor ott van a ö, testszkennernek a kérdése, amiben elég nagy az ellenállás, és önkéntes, de ezt is mi fogjuk fizetni, tehát valójában azért ez mégiscsak hihetetlen, ahogy ennek az ügye alakul. Vannak egyéb területek, mint hogy ez már elhangzott, vannak különböző kérdések és a repülőtereken maguk is szeretnének, szeretnék magukat tartani a költség irányelvhez. De azt hiszem, hogy itt az igazi nehézség van, mert én nem szeretnék túlzott bürokráciát ráterhelni az üzleti vállalkozásokra. De ugyanakkor, hogyha teljes átláthatóságot akarunk, akkor a az azt jelenti, hogy az állampolgárnak abban a helyzetben kell lennie, hogy pontosan láthassa, hogy mit is, mi mindent számolnak neki fel. Az a véleményem, ahogy már elmondtam, hogy ezek minden egyes repülőtérnek, ahol kereskedelmi forgalom van, ezt valahogy kezelnie kell. Az évi utasszám különböző, és igaz, hogy ez túlzottan terheket jelent, de úgy kell megoldani, hogy ez ne legyen bonyolult, ne legyen túl bürokratikus, és évente, vagy valamilyen alkalommal, amikor találkozunk az ügyfelekkel, akkor ez egyszerűsítsük, és legyen ez világos. Ami a különböző utas csoportokat illeti, illetve koncentrációt, messze menően egy, nem tudok egyetérteni. A hatóságok kollégákkal, amikor folytatjuk a vitákat, igenis felelős személyeknek kell lenniük, helyi hatóságoknak is, még akkor is, hogyha teljesen magánkézben van a repülőtér. Mm, biztonságról beszélünk, de mindenkinek megvannak a különböző felhatalmazások, és annak megfelelően kell, hogy eljárjanak Szerintem ez fontos. Tehát nem támogatom ezt az elképzelést. És végezetül pedig az átláthatóságot, illetve hogy mint utasként engem nem érdekel, hogy mibe kerül a, a, a, a biztonság, és teljesen mindegy, hogy ez hogy jelenik meg a repülőjegyemnek a tarifikálásában. Az, csak az fontos számomra, hogy amit beszednek -e a biztonságra, azt ténylegesen arra is fordítsák. És ezt nem vagyok erről meggyőződve, hogy ez valóban így történik. Tehát végül is következtetésként azt mondhatom Leifrid úrral, vannak ugyan kisebb nézeteltéréseink, de mindenképpen fontos azt meglátni majd, hogy milyen irányba megy a tanács. Köszönöm. Divera asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal, különösen ami a finanszírozását illeti a légi, biztons, légi közlekedés biztonságának. A bizottságunk azért küzd, hogy fogadtassuk el azt az alapelvet, hogy a szigorúbb biztonsági intézkedéseket a tagállamoknak kell vállalniuk, és én teljes, mért, teljes mértékben a jelentéstevőt támogatom ebben. A biztonság nem csak az utasokra vonatkozik, hanem valamennyi állampolgára. Láttuk az szeptember 11-én is, amikor a World Trade Centernek a ö, ö, tornyaiba ütköztek a repülők, akkor nem csak a repülőben ülőknek volt fontos a biztonság. Tehát a terrorizmus ellen küzdeni kell és a más közlekedési módozatokban, a tengerhajózásban, vagy a vasúti közlekedésben is az államok teljes egészében vagy részben finanszírozzák a biztonsági intézkedéseket. Tehát ugyanezt kellene a 29-es indítványban vagy módosítóban is védelmezni. Hogyha a diszkrimináció mentességet támogatom és az átláthatóságot is, ugyanakkor nem hiszem azt, hogy ennek az irányelvnek az legyen a célja, hogy egy egységes, azonos európai rendszert vezessünk be a biztonsági költségek tekintetében. Lehetővé kell tenni a tagállamoknak, hogy megőrizzék a saját rendszerüket és a befizetéseket is ők állapítsák meg. Spanyolországban, Olaszországban, Franciaországban ezeket a befizetéseket a parlament szab szavazza meg, és akkor ez lehetővé teszi azt is, hogy adott esetben lehessen jogorvoslattal élni. A 69-es, 79-es javaslat ebbe az irányba megy, remélem sokan fogják támogatni. Köszönöm, hogy az elnök Rike úr. Csak nagyon röviden én is szeretnék gratulálni a jelentés készítőjének. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz és intenzív téma. Két módosító van, ami megragadta a figyelmemet. Ez a, a zöldeknek a két módosítója. Az okát nagyon is jól értem a 37-es módosítónak, azaz ne büntessük biztonsági költségekkel azokat a közlekedési eszközöket, amelyek ökológiai szempontból kedvezőbbek. Bár ennek a módosítónak nyilván nem az a célja, de nem lenne jó, hogyha ebből azt érez, értenénk, hogy egyes közlekedési eszközöknél a terheket csökkenteni tudjuk, mert ezt így is lehetne érteni, és mint hogyha csökkentenénk a biztonsági követelményeket. Ráadásul szerintem a vasútnál igenis komoly biztonsági problémák vetődnek fel, például a terrorizmus elleni védelem tekintetében Spanyolországban jól láttuk, hogy ott semmiféle biztonsági intézkedés nincs jelenleg a vasútnál, és kicsit neheznek tűnik, hogy összpontosítsunk a vasútra, és azt mondjuk, hogy szeretnénk nem büntetni a biztonsági költségekkel, miközben nincsenek biztonsági intézkedések, sőt meg kellene erősíteni ezeket a védelmi intézkedéseket. És ebből is lehet különböző félreértés egy olyan közlekedési módozatnál, amelyik megérdemelné, hogy a terrorizmus ellen sokkal jobban védjük. A második módosító pedig a 38-as. Nem kaptam meg németül a szöveget, de valami olyasmit mond ez a szöveg, hogy a beruházás, biztonsági célú beruházások megerősítését nem lenne szabad, hogy az legyen a hatásuk, hogy ebből ö, megtakarításokat érjenek el. Hát ez ö, valahogy nem lehet egyrészt büntetni azt, hogy ha megtakarítások, ö, nem tudom milyen, de mondjuk meg sikerül valamit megtakarítani. Tehát nem szabad azért beruházni, hogy ö, kifejezetten megtakarításokat érjünk el ö, a munkaerő és egyéb területeken. Azért én úgy gondolom, hogy mégiscsak ö, sokkal célra vezetőbb lenne ez, csak valahogy a szöveg nem egészen jó. Németül nem tudom, hogy hangzik, de jó lenne, hogyha nem hatást, hanem célt ö, megnéznénk. És azt hiszem, hogy nem is felel meg a szellemének a, ö, ez. Köszönöm. Kűn úr. Köszönöm, elnök úr. Talán még egyszer, hogy világossá tegyük, ha a légi közlekedési biztonsági kompenzációról vitázunk, arról, hogy milyen nagyságrendről van itt szó, utasként, meg útként. Érdekes volna, hogyha kicsit élesebben domborítanánk ki a vita során az érvelést, illetően, hogyha bodyszkennereket akarnak vásárolni, meg egyéb eszközöket, és egyéb eszközöket, amelyek itt felmerültek a vita során, akkor ez hogyan kapcsolódik ehhez az összeghez? És az Európai Bizottságtól is világosabb nyilatkozatokat várnék, hogy mibe is kerül majd mindez végső soron. A kutatás során és a német ö, repterek adatai alapján 70 cent és 1,20 euró között lenne ez a költség. Hogyha pedig belevesszük a badiszkennereket, akkor az még plusz 30 centet jelentene. Tehát ezek végső soron valamilyen módon megjelennek az árban, a, méghozzá a jegy árában. Ezt is világosan be kell mutatni, hogy milyen kiadásokkal jár ez, hogyha például a, a szövetségi rend, német szövetségi rendőrség munkája vagy feladatai megnőnek, akkor ez milyen kihatásokkal jár, és ki kell viselje ezt. Izgalmas vita tanulni lehetünk. és Leichfried úr nagyon jó munkát végzett, a kompromisszumok beépítésében, de mindenképpen e kérdésekkel figyelemmel, figyelemmel kell lennünk e kérdésekre. Köszönöm, Kűn úr. Mielőtt még a bizottságnak szót adnék, a magam részére mondanék valamit. Támogatom a 29-es módosítóindítványt, viszont abszolút zavartan toporgok azelőtt, hogy a tagállamok úgy érzik, hogy az utasoknak kell a védelemért fizetni, hiszen itt a terroristák nem légitársaságokat, hanem államokat támadnak meg a légitársaságon keresztül. Nem is lehet tudni, hogy Lufthansa, vagy Delta, vagy milyen légitársaságról van szó. Itt ezt inkább PR gyakorlatnak tekintik. A támadás célpontja a tagállam, nem a légitársaság. Éppen ezért tagállamoknak kell megfelelő intézkedéseket tenni, hogy megvédjék a nyilvánosságot, a lakosságot amikor védelemről, biztonságról van szó, általában a tagállamok fizetnek, a légiközlekedés területén viszont ezt eh, átruháznák az utasokra. Ez a rendszer nem fenntartható, éppen ezért határozottan támogatom 29-es módosító irány, irány módosító indítvány. De figyelmeztetek mindenkit arra, hogy a tanács körömszakatáig fogja ezt védeni, és elképzelhető, hogy azt kell mondani, ez olyan alapvető kérdés, hogy az egész javaslatot kidobjuk akkor, hogyha ez nem valósul meg. Remélem, hogy a tanács józan marad időközben, de a kollégáknak most szeretném már jelezni, ezt kell megtenni, hogyha tényleg elszántak vagyunk ez ügyben, és hogyha tényleg ennyire határozottan támogatják ezzel kapcsolatban az előadót, akkor eh, menjenek el egészen eddig a pontig, hogyha az egyeztetés során ez nem valósul meg. A hatája kapcsolatos a második megjegyzésem. Tulajdonképpen nem értem, hogy egy öt millió utasszámmal jelentkező légi kikötő hogyan lehet biztonságosan, biztonságosabb annál, ami 4 millió 999 stb. stb. utassal rendelkezik. Itt nem gazdasági, pénzbeli kérdésekről van szó, nem csak arról, hogy mennyi pénzt kell belefektetni a rendszerbe. Lényegében itt a biztonságra, védelemről van szó egyrészt ott vannak az utasok, akiket védeni kell, másrésztről pedig úgy érezzük, valamiféle küszöbb értéket meg kellene húzni, ugyanis egyesek számára ez túl nagy terhet jelentene. A kettőt össze kellene fogni a két kritériumot. Ha a tagállamok fizetnek, nem kell küszöbb érték, mert a tagállamok fogják eh, kifizetni ezt a pénzt és Foster asszony, az előadó is elmondta, hogy minden kereskedelmi repteret be kell a hatályba vonni, ugyanis, hogyha ezt nem tesszük meg, az egész láncolatban lesznek gyenge láncemek. Tehát az egész kereskedelmi reptérhálózatot vonjuk ide be. Nem tudom, mi történik majd a tárgyalások során, de az, hogy itt 5 milliót szabunk meg, szerintem ez nevetségesen magas szám, amikor védelemről, biztonságról van szó és tulajdonképpen ez eh, rejtve azt mondja, hogy bizonyos reptereket megóvunk attól, hogy fizessenek, ugyanis a tagállamok nem akarnak fizetni. És ez itt a lényeg, az, hogy ki fizeti ki ezt a pénzt. Ha a tagállamok fizetnek, mindegy, hogy milyen küszöbértéket határozunk, nem kell küszöbérték, mert tagállamok fizetnek, minden rettér tartozom bele a rendszerbe. Szerintem ezt egyértelműen ki kell mondani. Az előadó egyébként kiváló munkát végzett, nagyon nehéz, nagyon kényes témakörben fogalmazott meg ez a jelentés, de figyelmeztetem önöket, kedves kollégák, Foster asszony, mások is, én is már láttuk ezt korábban, amikor a parlament beadta a derekát legutóbb az egyeztetési tárgyalások során. Kérem önöket, ez alkalommal legyenek szeresek ne beadni a derekukat és eh, az egész távot eh, bírjuk ki, hogyha a tanács nem enged az álláspontjából, ami a fizetést illeti, akkor mi se engedjünk. Bizottság? Szivó úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek. Mivel az előadó osztrák, az anyanyelvemen fogok felszólalni németül. Elnök úr, ha megengedi, németül folytatnám. Úgy gondolom, elnök úr, Leifrid úr, kétszer vitáztunk e szakbizottságban erről a kérdéskörül, és annyi megállapítható, hogy azok a célok, amelyeket az Európai Bizottság követni igyekezett, ezeket osztja a szakbizottság is. Az az a cél, hogy egy, egy átláthatóbb, irányba ható, a diszkriminációs gyakorlatokat megszüntető irányelv jön létre, mely a, figyelembe veszi a légitársaságok érdekeit is, meg a díjakat is, úgy határozza meg, hogy az a költségeket tükrözze, idegen elemeket pedig ne rejtsen magában. Két-három szóval térnék ki azokra a pontokra, amelyek felvett, felmerültek a vita az eszmecsere során. Először is az a kérdés, hogy mi legyen az alkalmazás köre. Ez a pont az eddigi vita során a miniszterek tanácsában igen-igen problematikusnak bizonyult. A tagállamok többsége, tudnilik, szívesen látná, hogyha a küszöb értékek 5 millióban maradnának, ahogy azt a ö, reptér irányelvben rögzítettük, ugyanakkor egy probléma adódott, eltekintve attól a ténytől is, hogy a bizottság szerint túl magas az 5 millió, van még egy további komplikáció, miszerint az irányelv, a ö, reptéri díjakra vonatkozó szövege nehézséget okozott az Európai Bíróság szerint azon klauzul, ami szerint minden tagállamban legalább egy reptér a irányelv hatája alá kell essen. Meg kell várjuk, hogy az Európai Bíróság ítélete hogyan alakul majd, ám a jogászok már most azt mondják, nem kizárható, hogy a bíróság azt az érvelést követi, miszerint itt diszkrimináció adódhat. Ez pedig azt jelentené, hogy ez az elem okafogyottá válna, nem lenne alkalmazható, és akkor az 5 milliós érték határ fogjai lennénk, ez pedig azt jelenteni, hogy hét tagállamban nem is volna alkalmazható az irányelv. És ez a bizottság számára nem volna elfogadható eredmény. Ezért üdvözöljük azok állásfoglalásait, akik, szerint, akik támogatják azt a javaslatot, miszerint minden reptér az irányelv hatája alá esen, amely ö, kereskedelmi vagy ö, gazdasági szempontból működik. Lehet persze majd vitázni mindenről, de az 5 milliós határ a bizottság szempontjából mindenképpen túl magas. A második pont, amelyről szólni szeretnék, azon nehéz témát illeti, mely a különféle rendszerek, különféle tagállamban működő különféle rendszerek összevetését érinti. Egy sor tagállam, tagállam úgy jár el, hogy azok a gépek, amelyek a repterek alapján határozzák meg a díjakat, aztán vannak olyan rendszerek, mi szerint egy parlament által jóváhagyott állami megállapított összeg működik, Franciaországban, Spanyolországban ez a helyzet, de nem csak itt működik ez a rendszer. Németországban is van egy hasonló rendszer, nem pont olyan, mint az, de mint ezeké, de hasonló. A bizottság szempontjából tehát nem könnyű a feladat, mindenképpen figyelemmel kell lennünk arra, hogy bármilyen rendszer működjék is a tagállami szinten, a diszkriminációmentesség, a konzultáció, az átláthatóság elvei mindenképpen érvényesüljenek, legyen bármilyen is ez a rendszer. Erre vonatkozom is olyan megállapodás, megáll, meg, ö, kell találjunk, amely ezen feltételeket kielégíti. Az Európai Parlamentben a Közlekedési Bizottság, mint illetékes bizottság ö, arra törekszik, hogy azok a tagállamok, amelyek az EU színvonalán erőteljesebb biztonsági normákat határoznak meg, és erről már a január ülésen is szó esett, állásfoglalása, álláspontot alakítottak ki. Ez persze nagyon súlyos viták övezték ezt. Nem vagyok ö, ugyanakkor biztos abban, hogy az a fenyegetés, miszerint ha a javaslatot végül is elfogadják, ez olyan kihatással járna, amely mindannyiunkat érint, tehát a diszkriminációmentesség, az átláthatóság, a konzultációs kötelezettség, ez mind-mind elismert cél, ha pedig javaslat nem valósul meg, akkor ezek a célok is sérülnek. Ezeket tehát szem előtt kell tartsuk. Egyébként a szöveg nagyon jó tárgyalás alapot kínál, elégedettek vagyunk vele, és köszönjük még egyszer a jelentéstevőnek. Köszönöm. Természetesen vártuk is a bizottságtól, hogy ezt fogja mondani. Az új képviselőknek mondom, ez most klasszikus példája volt annak, hogy mi történik majd az egyeztetések során, ezt tudjuk önöknek felkínálni, biztos, hogy ragaszkodnak ahhoz, Legutóbb, és ugyanezt történt, legutóbb bevettük ezt a csalit, átvertek minket. Javaslom, hogy ez alkalommal ne engedjük meg, hogy átverjenek bennünket. Leifrid úr, parancsoljon! Köszönöm, elnök úr. Viszonylag rövidre foghatom. Megint csak köszönöm a hozzászólók mondandóját. Konstruktívak voltak a hozzászólások. Úgy gondolom, bizonyosak lehetünk abban, hogy az utas tájékoztatás tekintetében kompromisszumra jutott, jutunk majd. Kun úr hozzászólása nagyon tetszett, éppen azt kutatta, mire van lehetőség. A 70 centtől 120 centig eső összeghatára vonatkozó vizsgálatok is rámutatnak arra, hogy elég nagy az összevisszaság e költség meghatározásokban, ami az egyes légitársaságokat kalkulációját illeti. Örülök annak, amit az Európai Bizottság a, a, alkalmazhatóság tekintetében mondott, észszerű gondolatok ezek. Hogyha hét tagállamban nem lehetne alkalmazni a, a, a irányelvet, az, nagyon nagy hátrány volna. És azt is támogatom, hogy minden tagállami rendszer, bármilyen is különbözön ez, jogosnak tekinthető, hogyha átláthatóságot hoz és illeszkedik a fő elvekhez. A 29-es módosítóval kapcsolatban támogatom azt, amit az elnök mondott, ám még egy gondolatot szeretnék ehhez hozzáfűzni. Olyan helyzet elszembesülünk, hogy egyrészt olyan irányelvről tárgyalunk, amely megállapít bizonyos költségtérítéseket a, a biztonsági intézkedésekkel szemben, ugyanakkor azt is látunk, hogy a következő hónapokban az Európai Bizottság olyan javaslatokat fogalmaz majd meg, amely, amely közvetlenül kihatnak majd ezen irányelv alkalmazási körére. Például a, a testszkennerek ügyében, vagy a, a folyadéktartályok ügyében. Nem látom be, és ezt nyíltan meg is mondom, hogy az egyik oldalon nagyon gyorsan változnak dolgok, és a tanács minden további nélkül jóvá hagyja ezeket. A másik oldalon Éppen ezen kérdések finanszírozását illetően a tanács mindenféle módosítást blokkolni tud. Tehát a szavazások kapcsolatban a tanács is be kell lássa, hogy az Európai Parlament a jogalkotásban teljesen egyenlangú partnere, és nem egy olyan testület, amely, amely alárendelt volna. Ezért javaslom azt, hogy a Műszakbizottságunk vitazzon arról is, hogy mi van akkor, hogyha a tanács egyáltalán nem hajlandó kompromisszumokra, akkor mit tegyünk, ha elzárkozik mindenféle ö, kompromisszumos lépés elől. Mit tegyünk akkor a jövőbeli irányelv és az az összefüggő szabályozások tárgyában, az sosem, az nem működik, és szerintem nem elfogadható, hogy mi mindig engedünk, a tanács meg sohasem. Köszönöm, Leichtfried úr. Nagyon diplomatikusan fogalmazott. Március 1-én fogunk először foglalkozni ezzel, és aztán áprilisban plenáris. Köszönöm szépen ezt a jó vitát. A következő a vasúti csomag végrehajtásának kérdése. Talán emlékeznek a kollégák arra, hogy a koordinátorok januárban döntöttek úgy, hogy meghívjuk a bizottságot egy végrehajtási vitára az első vasúti csomaggal kapcsolatban decemberben megfogalmazódott egy jelentés a piac kérdéseivel, felügyeltek kapcsolatban. Mielőtt megadnám a szót a bizottságnak, jelzem, hogy a parlament és a szakbizottság nagyon elégedetlen. a vasúti csomag végrehajtásának szintjével, azzal, hogy a tagállamok eddig milyen intézkedéseket eh, fogalmaztak meg, vezettek be, ezért szerveztük meg ezt a vitát a bizottsággal. Szeretném meghallgatni, hogy a bizottság mit tesz annak érdekében, hogy minden egyes tagállam igenis eh, jogkövető magatartást tanúsítson, és betartsa ezeket az eljárásokat. Pasquali úr, köszönöm szépen, hogy elvállalta. Egy kicsit eh, ingoványos talaj ez, de kérdezem, mit tesznek azokkal a tagállamokkal, amelyek nem tartják be a vasúti csomag intézkedéseit? Köszönöm, elnök úr. A rövid válasz erre kérdésre az, hogy szabálysértési eljárásokat indítottunk ezen tagállamok ellen, de hosszabban is tudok válaszolni önöknek. Még mielőtt azonban ebbe belevágnék, jelezném, hogy bár ez nem közvetlenül kapcsolódik a most megvitatandó témához, a bizottság szomorúságának eh, és együttérzésének ad hangot a múlt héten bekövetkezett szörnyű baleset miatt, amely Belgiumban következett be, és 18 halálos áldozattal járt együtt. Ami a vasúti csomag végrehajtását illeti, itt az első csomagról van szó, ezt a második és harmadik csomag módosította, tudják azt, hogy nagyon nagy figyelemmel követi a bizottság a fejleményeket, ehhez van egy mechanizmusunk, ez a vasúti piac monitorozási rendszer e, minden évben, kvázi minden évben születik ezek kapcsolatos jelentés. 2009 végén is így volt ez. A jelentésből kiderül, hogy pozitív fejlemények következtek be a vasúti piac e, keretén belül 2009 között a 90 2000 közötti időszakhoz képest az utas áru forgalom területén, illetve a kötelezettségek betartása területén, de komolyak a regionális különbségek a szereplők között. Ez különösen így van azon tagállamok esetében, amelyek 2004 óta csatlakoztak az Unióhoz a vasúti piac fejleményeinek kilátása, fejlődésnek kilátásai pozitívak, a tanulmány nagyobb szerepet szán a vasútnak, illetve a vasút integrációjának egyéb közlekedési módozatokban. De természetesen ezt mindezt a gazdasági válság kontextusába kell helyezni, amely 2008 eleje óta sújtja a világgazdaságot, és ennek rendkívül súlyos hatása volt a közlekedési módozatokra, különösen a vasútra, és ez súlyosbította a már meglevő problémákat. De melyek ezek a problémák? Melyek ezek a gyenge pontok, amelyek a jelenlegi vasúti rendszerben rendelkeznek Európa szerte? Hát először is itt van a pénzügyi architektúra, az, amit mi pénzügyi architektúrának nevezünk. Az irányelveink értelmében a tagállamoknak kötelességük az infrastruktúra kezelők, ez egyébként monopólium, nem monopólium eh, finanszírozását kezelni. Gyakran az infrastruktúra tagállami kézben van, így vagy úgy. És a tagállamok kötelesek eh, az infrastruktúra kezelők finanszírozását támogatni. Amit eh, infrastruktúra díjakból nem tud beszedni ez a kezelő, ezt a tagállamnak kell biztosítani annak érdekében, hogy az infrastruktúrán nyújtott szolgáltatások megmaradjanak, eh, fejlődjenek, és jó szolgáltatást lehessen nyújtani azoknak, akik az infrastruktúrát használják. Hát ez nem történt meg Európa szerte mindenhol, és ez komoly problémát jelent a vasúton kínálható szolgáltatások szempontjából. Nem kellő befektetések, beruházások történtek a vasútban, az infrastruktúrában. A tagállamok nem tekintenek kellőképpen előre a vasútak fejlesztése területén és nem válaszolnak a szerkezet átalakítási igényekre mind a működtetők, mind az infrastruktúra kezelők szempontjából. Az infrastruktúra árazási szabályok rendkívül eltérőek. Az európai jogszabályok egyébként ezzel kapcsolatban meglehetősen nyitottan fogalmaznak, nagy mozgásteret biztosítanak a tagállamok számára, és mi Igyekszünk tanácsot adni ennek alkalmazására, ennek értelmezésére a tagállamoknak. Végezetül gyakran előfordul, nem mindig, de gyakran előfordul, hogy a közszolgáltatási kötelezettségeket, különösen regionális szinten nem tartják előképpen tiszteletben a régiók vagy a tagállamok, akik a pályázatokat kiírják. Ennyit a pénzügyi, finansz, pénzügyi instros, in, architektúráról, de vannak más problémák is. Itt fontos néhány tényt hangsúlyozni a vasúttal kapcsolatban. Az egyik ezek közül az, hogy milyen akadályok, milyen gazdasági és technikai akadályok vannak a piacra való bejutásnak. Rendkívül tőkeintenzív ágazatról van szó vasút esetében, ez van, ezzel nem lehet változtatni, de ezt még tetézi az, amit mindenki lát, hogy a versenyfeltételek a vasút piacán elmaradnak attól, amit elvárhatónak tarthatunk. Ez a hiányos szabályozói áttekintés számlájára írható. Az uniós jogszabályok meghatároznak relatíve világos szabályokat, de a tagállami végrehajtás nagyon egyenlőtlenül alakult ezt követően különösen a szabályozói testületek, az egyes tagállamokban ezeket különféleképpen hívják, de ezeket létrehozták, köz, hozták közösségi jogszabályokat követően, de ezek nem kaptak megfelelő kompetenciákat, hatásköröket ahhoz, hogy el tudják végezni a munkájukat, és hogy ez egész piacon egységes feltételeket biztosítsanak. Ez a nemzetközi utasforgalom és a kereskedelem szempontjából legalábbis nyitott piacnak számít. 2006-ban a bizottság közzétett egy általános jelentést az első vasúti csomag végrehajtásának témakörében. Ez átfogóan vázolta, akkor mi volt a helyzet. Úgy gondoltuk, ezt az általános jelentést közzétéve még nem teljesítettük a, a feladatunkat, mi akkor még 25 tagállamról reflektáltunk, úgyhogy ezt követően egy rendkívül részletes elemző munkába vágtunk, a tagállamokat vizsgáltuk meg kérdőívek segítségével, de az összes tagállammal létrehozott jó együttműködés eszközét is bevetettük, és ezt követően úgy döntöttünk, hogy egy két nyomvonalhas eljárás kell alkalmazzunk, hogy leírjuk a vasúti piacon milyen erősségek, milyen gyengeségek tapasztalhatók. Emellett szabálysértési eljárásokat kellett indítanunk, mint a a közösségi jogszabályok őre, a bizottságnak tennie kell annak érdekében, hogy a jogszabályokat megfelelően alkalmazzák. Ezzel tudtuk kezelni a e, vasúti rendszerbe jelentkező problémákat, amit elrontottak. De emellett úgy gondoltuk, hogy meg kell nézni magát a jogszabálycsomagot is, e, meg kell nézni, hol lehet ezeken javítani. Tehát a problémákat kontrolláljuk a szabálysértési eljárással, és az átdolgozási eljárást szolgálja a jogszabályok javításának célját. A jelenlegi vasúti jogszabályok vizsgálata zajlik. Ami a szabálysértést illeti, 2008. júniusában indítottunk a 25 tagállam közül 24 ellen ilyen szabálysértési eljárás, ezek azok az országok, amelyek vasúttal rendelkeznek az Unióban. Ez nem annak jele, hogy rosszak a jogszabályaink, mert ezek szerint senki nem tudja ezt betartani. A tanács és a parlament ezt jóvá hagyta, ezt a jogszabályi csomagot tiszteletben kell tartani. És azok a jogsértések, szabálysértések, amelyeket konstatáltunk a tagállamok esetében, eltérő szinteken, eltérő módokon jelentkeztek, tehát nem teljesen eh, homogén a helyzet, abszolút változik egyik tagállamról a másikra. És indoklással ellátott véleményeket küldtünk meg a tagállamoknak 2009. októberében 21 tagállamról volt szó, 21 tagállamot érintette 24 közül. Ez a szabálysütős eljárás második szakasza. Ez azt jelenti, hogy közel egy év alatt intenzív egyeztetéseket, párbeszédeket folytattunk minden tagállammal, a szabálysértési eljárások elindításának célja nem az volt, hogy bíróság elé citáljuk a tagállamokat, hanem az, hogy betartassuk a közösségi jogszabályokat a tagállamokkal, hogy ezt helyesen hajtsák végre. Azért vagyunk ott, hogy a tagállamoknak segítsünk, és ezért szerveztünk találkozókat annak érdekében, hogy jogszabályi változtatásokat, javaslatokat e, valósítsunk meg, és a gyakorlat is változzon. És ez sikeres volt. Egy három tagállamra már nem kerül sor, amikor a második fázisra tértünk át, de emellett olyan jogszabályi hatályt alakítunk ki, amely sokkal korlátozottabb, sokkal szükebb, mint a szabálysértési eljárások köre. Ez azért van, mert a tagállamok időközben elkezdték kitakarítani házuk táját. Melyek azok a témák, amelyekkel foglalkozunk szabálysítési eljárások során? Egyrészt az infrastruktúra díjak struktúrája és szintje. Vannak szabályaink erre, tudjuk, hogy ezek a szabályok nem ideálisak, ami az infrastruktúra díjak kiszámítását életi. A tagállami hatóságoknak kell szabályokat eh, kialakítani, ez alapján történik a díjkalkuláció, és ezek eh, ennek a diaknak hivetése, a tagállamok között nagy eltérő értelmezések érnek. Az alapszabály az, hogy az alapinfrastruktúra díj marginális költségnek számít, de nincsen konkrét kalkulációs módszer erre. Meg kell tehát határozni a konkrét kritériumokat. Márkapokra is lehetőség van, Eh, ennek kiegészítésére, hogyha az ágazat ezt el tudja viselni, hogyha egyetlen eh, vasúti ágazat szegment sem zárnak ki az infrastruktúrából, de a tagállamok, illetve az infrastruktúra kezelők, akik a márkapokkal foglalkoznak, nem végzik el ennek ellenőrzését, hogy a piac tényleg elviseli -e ezt, úgyhogy erre is kitérünk. Erre a viszonylatra, arra, hogy ezek elfogadhatóak-e a piac számára. Olyan rendszerekről van szó, amelyek segítségével a vasúti vállalkozások, illetve infrastruktúra kezelők közösen vállalják a felelősséget a vasúti késések miatt kompenzációt fizetnek a nem felelős, a késésért nem felelős. Nem lehet hallani, mit mondom? Of, uh, the, uh... A második eh, kérdés az infrastruktúra kezelő kérdése, ez az, amit az alapvető funkciók ellátásával kapcsolatban állapítottunk meg. Ez azt jelenti, hogy a vasúti útvonalak, illetve az infrastruktúra használatának díjairól van szó. Ez egyértelmű, hogy egy verseny alapú piacon ezek az alapvető funkciók nem teljesíthetők olyan entitások részéről, amely vasúti vállalkozáshoz kapcsolódik bármilyen módon. Ugyanis eh, a bíró is, meg a játékos is ugyanabból a táborból származna, ez összeférhetetlenséget jelent. Ez azt jelenti, hogy az alapvető funkciókat el kell egymástól választani. Ezt a jogszabályok egyértelműen rögzítik, de több tagállam ez nem tartja tiszteletben ez a vita nem a vertikális elhatárolásról vagy integrációról szól, a vasúti vállalkozás, a vasúti vállalkozás, illetve az infrastruktúra menedzsment között. Még a teljes elválasztás, elkülönítés esetén is láttuk, hogy problémát jelent a függetlenség kérdése, ami az alapvető funkciók meghatározását, betöltését illeti. Absolutely important component for the proper... A megfelelő működése mindenképpen fontos a verseny és nyílt versenyképes piacnak. A másik aggodalomra akadó terület az pedig a függetlensége a szabályozó testületek munkaerőjének és függetlenségével kapcsolatos kérdése. Fontos, hogy azonosak legyenek a szabályok, és sok esetben ez felvetődik, hogy vagy nem kellően függetlenek ezek a független testületek, mert például egy minisztériumnak a részét képezik, vagy maga a vasutat üzemeltető szervezetén belül található, vagy pedig nincsen kellő forrása, sem pénzügyi, sem humán erőforrás tekintetében és ez a feladatok elvégzését megnehezíti. Ezeket a kérdéseket a tagállamokkal mindenképpen kezelni kell. Ami pedig azokat az területeket illeti, ahol jogalkotásba kezdtünk, először is a, a csomagot kell módosítani, ezt majd a harmadik vasúti csomag ö, fogja módosítani. Ez különböző jogszabály részekből, darabokból áll össze. Vannak olyan szabályok, amelyek időközben már frissítésre kerültek, mert volt átmeneti időszak. Az fontos, hogy egyetlen egységes jogszabályba tegyünk bele 5-6 különböző irányelv részt, azért, hogy ez mindenkinek könnyebben megtalálható és alkalmazható, forgatható legyen. El szeretnénk kerülni a dogmatikus vitákat, azokat a vitákat, amiket a vasutasok egész Európában imádnak. Nem ilyen vitát szeretnénk, hanem öt vagy hat konkrét, specifikus kérdéssel szeretnénk foglalkozni, amelyek kulcsfontosságúak számunkra, hogy biztosítható legyen a tisztességes verseny. A finanszírozás az infrastruktúrának, az infrastruktúra használatáért felszámító díjak, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés, nem pedig a maga a vasúti infrastruktúra vagy a kapacitás érdekel bennünket. Persze ez fontos, de minket az utolsó láncem foglalkoztat a terminálokhoz, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Nagyon gyakran előfordul, hogy ez egy külön ö, valamilyen infrastruktúra menedzserhez kapcsolódik, amelyik nem teljesen független, vagy nem független a vasútüzemeltetőtől. És ilyen helyzetben az újabb piacra érkezőknek nagyon nehéz hozzájutniuk a szolgáltatáshoz, miközben ez nagyon fontos, hogy feltöltését a vagonoknak, vagy tisztítását, egyebeket végezhesse. Van még egy terület, amivel foglalkozni kívánunk, ez pedig a szabályozónak a felhatalmazásai. Tehát meg kell erősíteni a szabályozó ö, szerepkörét egész Európában. Már majdnem befejeztem, de még Kalasz eh, biztosan délut, holnap délután találkozom, mert van még néhány dolog, amit el kell dönteni, például a szolgáltatással kapcsolatban mi készen állunk eh, dolgozni, nem szeretnénk túlterhelni ezt az egész kérdést. Néhány eh, vitás kérdés van, azokkal akarunk foglalkozni, amik a piaci funkciókat segítik, és második dolog pedig, hogy holisztikus megközelítést akarunk alkalmazni, gazdasági kérdések, az, amik az első csomagban benne vannak, az egy dolog, az elfogadhatóság, a biztonság, védelem, ezek a múlt évben is voltak balesetek, meg, és a most a legutóbbi a hálei megmutatták azt, hogy a vasút na, a leg bár a legbiztonságosabb földi szállítási mód és közlekedési mód, mégis azért van még mit tenni és ugyanakkor szeretnénk a fő koridorokon feléleszteni a vasúti teherszállítást is. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm Pasquali úr. Még mindig meg tud lepni, hogy a 21. század első évtizedében még mindig a múlt évszázad első évtizedéből származó szabályokkal dolgozunk. De a reményéltet, Gross úr, Köszönöm, elnök úr. Nagyon sok mondandóm lehetne, igyekszem rövidre fogni azért. <clears throat> Tudom, látom az órát. Röviden tehát, ha így olvasom a jelentést, akkor az az érzésem támad, hogy a vasút nagyon sok országban a honvédelmi minisztérium hatáskörébe tartozik, és nem a közlekedés ügyébe. E, olyan erőteljes törekvések érzékelhetőek minden államban, a privilégiumok, az autonómia megőrzésére, a, a, a vasúti privilégiumok fenntartására, és ha nagyon gonoszul akarok fogalmazni, a, a szolgáltató sokszor fontosabb, mint a szolgáltatás maga. Ez érzékelhető. És az államok a jogalkotási javaslatok aláírásakor tárgyalási partnerek, aztán hogyan lehet e tekintetben hitelesíteni holnap az európai politikát, hogyha itt a parlament és a tanács, amit aláír, azt újra és újra megsértik, illetve nem hajtják végre. Számomra az Európai Bizottság és a parlament szempontjából az elsődleges követelés, hogy az új eszközökkel, minden eszközünkkel, innovatív módon is akár be kell avatkoznunk, annak érdekében, hogy végrehajtásra kerüljenek ezek a pontok. A szerződéssértésekre vonatkozó számokat nem akarom megismételni, a díjakkal kapcsolatos gondokat ugye ismerjük, Kramer úr is beszélt a számokról, a függetlenség igen vagy nem, a bonyolult struktúrák, ezeket ismerjük. Felmerül aztán a kérdés, hogy vajon a liberalizáció hatékonyságban, biztonságban, interoperitásban hoz-e pozitív pontokat, és nem lehet megmondani, nem lehet értékelni, holott képesek kellene legyünk a jogalkotás javaslataink hatásait érzékelni, megvizsgálni, számszerűsíteni. Nem megy az, hogy a végrehajtást nem lehet mérni. Abszurd helyzetet jelent ez. Az első lépés tehát az kell legyen, hogy az, amit döntöttünk, kerüljön végrehajtásra, és a prioritásokat is határozzuk meg. És ez nem csak a baleset után, a belga baleset után kell legyen a prioritás az, hogy a biztonság és az interoperabilitás érvényesüljön. És éppen ezért köszönöm a, a bizottságnak is azt a világos választ, amelyben rámutatott arra, hogy bizonyos felek mindenképpen ludast keresnek, holott a biztonság és az interoperabilitás a jövő sarokkövei, és a többiről is persze szívesen tárgyalok, a képzésről, a felelősségi struktúrákról, ám ha az első két aspektust megfelelő figyelemmel tudjuk övezni, akkor olyan európai hálózatokról beszélünk, ahol minden tagállam meg ugyanolyan felelősséget visel, akkor az megoldást hozhat. Remélem, hogy az Európai Bizottság és a Parlament továbbra is egy irányba húz majd, és a tagállamok saját felelősségeket, felelősségüket vállalni fogják majd, miután aláírják a jogalkotásokat. Köszönöm szépen. Jeleztük az egyperces felálláson túl, hogy milyen hogyan ítéljük meg azon belga kísérleteket, hogy még a jelentés a vizsgálat vége előtt minősítsék ezt. Elkadraui úr, még három jelentkezőnk van, összesen kilenc percre. Azok, akik úgy érzik, gondolom mindenki úgy érzi, hogy hozzá kíván szólni ehhez, de lesz szóbeli kérdésünk ezzel kapcsolatban, úgyhogy amikor ez bekövetkezik, bőven lesz idejük erre. Elkadraui úr, parancsoljon! Köszönöm, elnök úr. Valóban nagyon sok mondandónk lehetne itt, most azonban visszafogom magam. Először is a vasúti jogszabályok felülvizsgálásgának kérdése. Meg lehet ezt nézni, ki lehet ezt értékelni, de meg lehetne azt is nézni, hogy eh, milyen célokat tűztünk ki, és hogy ezt hogyan valósították meg, vagy nem. Ami az árufuvarozásban a vasút szerepét illetve 90-es években ez az arány csökkent, azután jöven, növekedett, javult, de nem pozitív a mérleg. Ami a vasúti szállítást illeti, úgy láttuk, itt a vasút szerepe növekedett az utasszállítás területén. Egyetértek tehát azzal a céllal, hogy nyissuk meg az árufuvarozás piacát, de kérdezem, hogy vajon a vasút tényleg versenyképesebbé vált ezen a piacon az elmúlt időszakban? Miért van ez, hogy itt elmaradások vannak? Nem valósítottuk meg kellőképpen a jogszabályban rögzítetteket, vagy ennél tovább megy ennek az oka. Én azt gondoltam, mindig is azt gondoltam, hogy nem csak egyszerű eh, piacnyitásról kellene beszélni, hanem az interoperabilitásról. Gyorsul is említette ezt, és ez nagyon fontos és ezt a beruházási, befektetési mechanizmusokkal párhuzamosan kell vizsgálni, az árufuvarozási eh, koridorok kontextusában kell ezt vizsgálni, én azt mondom, mielőtt még tovább lépnénk, különösen az utasforgalom területén, az utasszállítás területén, jobb lenne, hogyha komolyan megvizsgálnánk, milyen következményekkel jár mindez. A közszolgáltatások kérdése is felmerül itt, és ez nagyon kényes kérdés európai szinten nagyon jól fel kell készülnünk arra, hogy majd bírálatok érnek. Bírálatok azzal kapcsolnak, hogy a munkakörülmények romlanak majd, a biztonsági szint eh, rosszabbra fordul, stb. stb. Én azt gondolom, hogy a nemzeti megfigyelő figyelő hatóságokat is figyelni kell, el kell választani a nemzeti hatóságokat, akik a szabályozásért felelősek, és el kell különíteni azoktól, akik a szabályokat meghatározók, talán az Európai Ügynökség játszott ebben szerepet. Kramer úr, két percben kérem. Igen. Mindannyian tudjuk, hogy a vasút az utolsó nacionalista mencsvár, amit fogal körömmel védenek az államok, és az európai gondolat nem igen tud behatolni ide. Ugyanakkor azt is világosan kell látnunk, hogy vannak sikereink. Tudjuk, hogy a közutakon és a légiközlekedésben a liberalizáció ö, olyan eredményeket is adott, amelyet én, mint zöld, nem szívesen látok feltétlenül, ám látunk kell, a számok világosak a vasúti közlekedésben is. A, az áruforgalomban azok az államok, amelyek készen álltak a megfelelő időben, Hollandia 40 Lengyelország plusz 30 százalék, Egyesült Királyság plusz 60 százalék, Németország 25 százalékot, és azok az országok, amelyek elzárkóztak ezzel a változás előtt, Franciaország mínusz 28 százalékot könyvelhet el. Tehát a számok magukért beszélnek a franciák is belátják, hogy ez katasztrófa volt, elvesztettek munkahelyeket, a forgalom átment a közutakra, azért mert tudottan levédték a, a nemzeti vasutat. Ezek a számok eh, világosak, tudomásul kell venni őket a közvita során is. A hálózatok megnyitása megnöveli a forgalmat a vasutakon, áttereli a vasútra a forgalmat. Persze vannak itt veszélyek is. Hogyha, hogyha csak a bevételeket tekintik, akkor az, az a károkat okoz. Berlinben például csak a, a, a pénzre figyelt az ESBAN hálózat, és például nem költött arra, hogy a világháborús aknákat hatástalanítsa a nyomvonalakon. Tehát az infrastruktúra továbbra is köztulajdon kell maradjon, állami tulajdon kell maradjon, maradjon is, és az állam kell ö, felelős legyen az infrastruktúrája, azt nem lehet kiadni, csak a forgalmat. Például azok a technológiai beruházások, amelyek a közlekedés biztonságot szolgálják, ezeket nem lehet a, a profit nyomásának kitenni, ezek állami kézben kell maradjanak. Tudom, hogy kevés az időm, de a bizottsághoz fordulok. Önök kell, hogy aktívak legyenek. Önök a szerződések őrzői. Ám hogyan látják el ezt a feladatot. Azt mondják a jelentésben, hogy 25 vállalamban, vállalam folyamatosan megsérti a szerződéseit a vasútak kapcsán. Sok esetben például nem engedik meg, hogy egyik államból a másikba átmenjen a mozdony. Mozdony cserélnek a határnál. Franciaországban az SNCF 20 helyet lekötött annak érdekében, hogy kizárja a külföldi vasútársaságok versenyét. Ez a szerződésekkel való a visszaélés, értésekre. Önök a szerződések őrzői, mit csinálnak önök? Konkrét válaszokat várnék, hogy ezen szerződésszegésekkel szemben hogyan lépnek fel. A konkrét példákkal kapcsolatban, amelyeket most felsoroltam. <laughs> Köszönöm szépen. Néhány finomságot, árnyalatot szeretnék említeni. Úgy gondolom, hogy hogyha 24 szabálysértési ügy van 25-ből, akkor azért mégiscsak felvetődnek kérdések. Az első kérdés, hogy vagy abból indulunk ki, hogy a liberalizáció itt van, meg elkészült az első csomag, és a tagállamok pedig nem voltak hajlandóak ebbe beszállni, és nem végezték el a független szabályozó szerepét, nagyon sok tagállamban nem lett volna szabad elfogadni azt, hogy magában a vállalatban legyen a szabályozó, hanem teljesen külső függetlennek kellett volna lennie, nem pedig félmegoldásokat alkalmazni, tehát számos ország e tekintetben szabálysértésben van. De ahogy Said mondta, fontos az is, hogy az utasok száma relatíve, illetve abszolút számban hogyan emelkedik, és ez növekedett. Az áruforgalom területén nem tudom, mi van. Németországban van előrehaladás, másutt nincsen. Tehát ahelyett a kis beszállókat, nagy, nagy vállalatok koncentrációját látjuk. Azt akartuk, hogy legyen egy nagy európai vasútársaság, vagy pedig azt szeretnénk, hogy különböző részvevők legyenek, akik a feljebb viszik a gyors, a sebességet, a minőséget, az árakat befolyásolják, befolyásolják. Tehát mielőtt tovább lépnénk a liberalizás tekintetében, az utasok tekintetében, úgy gondolom, hogy ez semmit sem hoz. Tehát, hogyha az, á, az árukra gondolunk, ott lesz, lehet, hogy működik. az utasforgalomnak szerintem közszolgáltatásnak kell maradnia, ezt a három egymással összekapcsolódó csomagot ki kell korrigálni úgy, hogy nagyobb legyen a piac a vasútnak, de ugyanakkor ne történjenek meg a károkozások a közszolgáltatás területén. Elnök, köszönöm szépen. Tudom, hogy rövidnek kell lenni. Még lesz az a szóbeli kérdésünk a parlamentben, és a tagok ott majd kiélhetik a frusztrációikat rengeteg a frusztráció ezen a, ebben a szakbizottságban a ö, vasúti csomag végrehajtásával kapcsolatban. Nagyon nagy a frusztráció. Le, úgy látjuk, hogy a ö, vasút ö, nem megfelelő alap alakul. Nagyon nagy a frusztráció tagállamoknál is, nem hagyják végre a szabályokat, és így tovább. És Kramer úré az, hogy ő a nemzeti határokat fenn kell tartani, és azt hiszem, hogy önök is végig gondolták ezt tehát még ezt majd ki fogjuk fejteni a szóbeli kérdések idején. Köszönöm, Pasquali úr! és köszönöm, hogy megadta a, a tájékoztatást. Kedves kollégák, további téma nincsen az egyéb kérdések alatt, így mindössze azt mondom, hogy köszönöm, hogy a bizottság is ugyanolyan frusztrált, mint mi, ez nagyon jó. Szeretném önöket emlékeztetni, hogy a következő ülésünk az Brüsszelben hétfő délután, március 1-én lesz 15 órakor egy egész délutánunk lesz akkor. Köszönöm szépen a részvételt, és köszönöm a tolmácsok munkáját is. Köszönöm, viszontlátásra!